Euh, Kedves kollégák, szép jó napot kívánok mindenkinek, és javaslom, hogy kezdjük el a munkát. Az egyes pont a napirend elfogadása. A következőt javaslom kiegészítésképpen. Ugyanis a tanácsot, tanácsi rendelet, amelynek célja a 987-es 2009-ből olyanok vonatkozásában, akik egy harmadik országból jönnének. Az Európai Parlament rendeletének megfelelően a közös álláspont megvizsgálása céljából a tanács vonatkozásában ebben a dokumentumban lenne az első pont. Azt javaslom tehát, hogy a napi rendhez ezt a pontot kiegészítésképpen vegyük fel. Ami a június 23-ai, 24-ei jegyzőkönyv elfogadását illeti, ha nincs megjegyzés, akkor elfogadottnak tekintjük. Az elnök közleményei. Először is nagyon remélem, hogy mindenki jól nyaralt, de komolyra fordítva a szót, örömmel üdvözlünk körünkben egy új képviselőt, mert az SD, vagyis a szocialista frakcióban Sergio Guterres Nieto úr Andreas Perello Rodríguez urat ö, helyettesíti ö, póttaként. Nincs itt? Nincs itt. Úgyhogy akkor így távolból köszöntöm gondolatban, és üdvözlöm. Szeretnék mindenki tájékoztatni arról, hogy az interneten is követhető ülésünk, és el szeretném mondani azt is, hogy az önök előtt levő anyagban megtalálható a titkárság által készített anyag között az a misszió, amelyet június 4-én Dublinban és Limerickbe ö, utaztunk. Angolul és franciául áll rendelkezésre ez az anyag. Még két közleményem lenne, hasonló szellemben. A második arra a delegációra utal, amely a Paladegmomba a belga elnökség alkalmával szerveztünk június 22-én, amely pedig az EBSCO-t illeti. Június 7-én, 8-án került erre sor, amelynek során én képviseltem önöket, főleg azon vita során, amely Van Rompuy elnök úrral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 Uh, Köszönöm, Formálisan felhívjuk az bizottság figyelmét a tanács álláspontjára. Erről van egy időrendünk is, ezt megkapta a parlament. Néhány rövid szót szeretnék mondani a szabályozásról magáról. van egy javaslatom, és ezt majd végig gondolhatják önök is. Van már egy rendelet, amely a határon átnyúló társadalombiztosítási helyzetről foglalkozik. Olyan emberek esetében, akik egyik tagállamból a másikba költöznek még legálisan. Ennek a rendelettervezetnek a célja az, hogy frissítsük a helyzetet, ahogy ezt megtettük a legfontosabb társadalombiztosítási szabályok koordinációja esetében is tavaly. Az első olvasatban, a, amit a parlamentben a jogi alapokat vitattuk meg, és ez az álláspontot fogadtuk el az első olvasatban az évelején egy csomagban, és ebben két javaslatot fogadtunk el, amelyel a bizottság javaslatát módosítjuk, és amely, eh, amelyet kihagytak a, a felülvizsgált dokumentummal, és ezt most visszahelyeztük. A tanács elfogadta mindezt, elfogadta a két módosítást, amelyet a parlament benyújtott, Hallottunk számos olyan módosítást, amely, be, amely bekerült most a tanács álláspontjába is, és amelyek összekapcsolják a e, jogi alapot és a 79.b cikket is. Semmiféle megállapodás nincs most a harmadik országból érkező, egyik tagállamból második tagállamba költöző illetők helyzetét illetően az európai jogszabályokon belül. Az Egyesült Királyság sajnálatos módon úgy döntött, hogy nem vesz részt a rendelet frissítésében. Számukra a most, jelen, most, most érvényes rendelet van érvényben. A, a módosítások száma, amelyek szerepelnek a tanács álláspontjában, azt tükrözik, hogy mi a helyzet itt, és a meglévő rendeletek visszavonása nem lehetséges. Ez a helyzet Nagy-Britanniában, amely szerintem nem segít a szabályozás egy- egyszerűsítésén, és az határon át, átívelő biztonságot sem segíti elő, de hát ez a helyzet most. Az a javaslatom, hogy készül egy jelentés a közeljövőben, amelyben az én ajánlásom az lesz, hogy fogadjuk el a tanács álláspontját. Köszönöm. Merci beaucoup. Köszönöm szépen. Úgy hallom, a belga elnökség nincs jelen, de esetleg a volt elnökség képviseletében a spanyolok mondanának valamit erről a megállapodásról? Eh, muchas gracias, señora presidente. Eh, la verdad es que... Eh, Köszönöm, elnök asszony. Az igazság, hogy igazán nem volt könnyű közös álláspontot kialakítani. A jogalapot meg kellett, az alapszerződés jogalapját meg kellett változtatnunk az egységes egyetértéstől a minősített többségig. Két esetben a tanács megpróbált elfogadni a szöveget, és mindkét esetben sajnálatos módon, mivel volt néhány tagállam, amelyik tiltakozott, nem tudtuk keresztülvinni. De amikor az egyhangúságtól áttértünk a minősített többségre, ez azt jelentette, hogy újabb lehetőségeink vannak a hátralévő fél évben. Az az elképzelés, hogy egyetértés alapú rendeletet fogadjunk el a parlamentben, mindig is ezt akartuk. kapcsolatot tartottunk az Európai Parlamenttel annak érdekében, hogy közös álláspontot tudjunk kialakítani, egyetértsünk benne. Az volt az elképzelés, hogy az egyenlő bánásmód elvét alkalmazzuk a harmadik államok tagjaival szemben, diszkrimináció nélkül abban az esetben, amikor kedvezményezetteké kell válniuk. Van még egy fontos szempont, ez pedig a, hogy töröljük az 859-es rendelet derogációit töröljük, és ezért fogadtuk el ezt a az iratot három tagállam tiltakozott, és egy tagállam tartózkodott. Az egyetlen dolog, amit a szöveg azt mond, hogy a 883-as rendelet vonatkozni fog a harmadik államok polgáraira is. És mivel megkaptam a szót, elnök asszony, lenne egy kérésem is. 2010. május 1 a 883-as rendelet van érvényben. Mielőtt azt jóváhagyták volna a 883-ast alkalmazni lehetett a harmadik államok polgáraira is. Ebben az a paradoxon, hogy elfogadták ezt a rendeletet, és ezután új jogszabályt kell alkalmaznunk a harmadik államok polgáraira szemben az EU polgáraival. Ezért kértem önöket, hogy ezt vigyük keresztül, és amikor sikerül elfogadni, a 883-as rendeletet alkalmazni lehet majd a harmadik államok polgáraira is. Ahogy Lambert asszony is mondta, a módosítókat beillesztettük amelyre a parlament kért minket, és ami azt illeti, hogy az Egyesült Királyság nem alkalmazta az új rendeletet, hadd mondjam a következőket, és ez egy nagyon személyes vélemény részemről, mégpedig, hogy amikor administratív eljárásokról van szó, nagyon nehéz egy országnak egy rendeletet alkalmazni, amikor a többi ország mást alkalmaz, Adminisztratív eljárási szempontból szerintem e is nagyon nehéz lesz, ezért gondolom az, hogy konvergálni kell, közelíteni kell majd az e, e, na, Egyesült Királyság és a többi tagállam álláspontját. Köszönöm szépen. Köszönöm szépen. A bizottság képviselője szeretne esetleg hozzászólni? Parancsoljon. Köszönöm, elnök asszony. Abban a kommunikációban, amelyet megkapott a parlament is, a bizottság támogatja ezt a kompromisszumot, amelyre ö, sor került a tanácson belül. A közös álláspont ö, magában foglalja azokat, amelyek eredetileg a bizottság javaslatban is szerepeltek, illetve a parlament két módosító indítványát az első olvasatból, illetve azokat a módosításokat, amelyeknek célja az egyszerűsítés bizonyos tartalmakat illetően. Tekintettel az elhangzottakra, illetve arra, hogy az Európai Uniós állampolgárokra is vonatkozik ez a szabály, nagyon fontos, hogy a harmadik országokból származókra is ugyanezek a szabályok vonatkozzanak. Köszönöm szépen, Zárkász úr! Köszönöm, rövid leszek. Először is azt szeretném elmondani, csak a tisztesség kedvéért, hogy az Európai Parlamentnek meg kell köszönni a munkát a spanyol elnökségnek, és szeretnénk megköszönni ugyanezt a munkát a belga elnökségnek is. Mindkét elnökség nagyon kemény munkát végzett annak érdekében, hogy ez a rendelet kiterjedjen a harmadik országok polgára is a lehető leghamarabb, hiszen egyelőre még diszkrimináció éri őket, és árnyék előadóként szeretném azt mondani önöknek, és különösen Jean Lambertnek, hogy a parlamenti módosításokat elfogadta a, a tanács és a bizottság egyetért, és ezért gondoljuk azt, hogy amint elkészül a jelentés, rábólintunk, zöld utat adunk neki, és ismételjük el azt, a, a, amit mások is mondtak, hogy, na, hogy má, május 1 óta nagyon nagy a joghézag. Köszönöm szépen, uh, Lambergis asszony. Bocsánat, Armen Reuten asszony. Köszönöm szépen, elnök asszony. Én nyújtottam be ezt a módosító indítványt, és én a következőkkel kapcsolatban szeretnék egy kis felvilágosítást. Az új szabályozás értelmében Európában nem lesznek kivételek két konkrét esetben. Ha ezt meg tudjuk tenni, akkor a, a problémát már meg is oltottuk. Très bien, Madame Lambert. Köszönöm szépen, Lambert asszony. Um, hogy uh, van rajta, asszony kérdésére válaszoljak, az az érzésem, hogy nincsenek kivételek, um, és az állásfoglalás az a uh, parlament részéről ezt uh, elfogadtuk, és a parlament megszavazta, hogy nem lesznek kivételek. Ez volt a mi álláspontunk. Ez az én értelmezésem is. Ezt majd egyeztetem az árnyék előadókkal, az egészet mielőtt a szakbizottságban szavazás, szavazásra kerül a sor, de ez az én értelmezésem. Jó. Akkor ez a napi rendi pont meg is volt, és következik a szavazás. Először is A négyes pontról kell szavaznunk. A parlament állásfoglalása vagyis a mi hozzájárulásunk a parlament állásfoglalásához a tanács által módosított 2011 évi költségvetési tervezethez az összes szakaszról van szó. Euh, Jó, tehát ahogy az előbb mondtam, a negyedik pontban szavazunk állásfoglalásunkról, a tanács által módosított 211-es évi költségvetésről. Először a módosító indítványokról szavazunk, az, amelyek az összegekre vonatkoznak a 0401 es sorban az első módosítói a 6301-es Bastos asszony, ki van mellette? Ellene. Kitartózkodik. Ellenőrizzük. Mindenkinek megvan a szavazókártyája? Megnyitom a szavazást. Mindenkinek megvan a szavazókártyája? Mindenki szavazott, lezárom a szavazást. Nálam is villog. Próbálják meg kihúzni és újra betenni a szavazókártyájukat. Madame Morin, ce que je vous propose, c'est que je vais tenir compte de... Azt javaslom, hogy manuálisan felírom a szavazatát, de úgy tűnik most már működik. Tehát lezárom a szavazást. 16 igen, 20 nem, miatt nem fogadtuk el. 600, 6030-as, ki van mellette? Ellene tartózkodás, elutasítottuk. 6333-as mellette, ellene, tartózkodás, ellenőrizzük. A 6333-ast ellenőrizzük, megnyitom a szavazást, mindenki szavazott, lezárom a szavazást. 15 igennel, 20 nemmel, nem fogadtuk el. 6302-es következik, ki van mellette, ellene, ki tartózkodik, elutasítottuk. 6334-es, ki van mellette, ellene, ki tartózkodik, elutasítottuk. Ez azt jelenti, csak felhívnám a figyelmüket arra, hogy egyetlen egy módosító indítványt sem szavaztunk meg, amely visszaállítaná a sort, tehát marad a tanács által megszavazott változat, mert nem sikerült sem a néppártnak, sem nekem megemelni ezt a sort, úgyhogy a költségvetés marad úgy, ahogyan azt a tanács megszavazta. Tehát azok, akik többségben kicsit meg akarták emelni az összegeket, mert most soronként szavazunk, arra vezet, hogy a dokumentum marad olyan állapotba, ahogyan azt a tanács megszavazta. Csak szeretném felhívni a frakciók figyelmét erre. Ez van. 6335-ös, ennek a célja az, hogy a bizottsági eredeti javaslatot állítsa vissza. Ki van mellette? Ellene tartózkodás elfogadtuk. 6336-os ugyanez a célja, ki van mellette? Ellene tartózkodás elfogadtuk. 6303-as Bastos asszonyé, Na jó, ellenőrizzük a 6336-ost. Megnyitom a szavazást. Mindenki szavazott? Lezárom a szavazást. 20 igennel, 21 igennel, 16 nemmel elfogadtuk. 6303-as Bastos asszony ki van mellette, ellene, tartózkodás, ellenőrizzük. Mindenki szavazott? Lezárom a szavazást. 18 igennel, 19 nemmel nem fogadtuk el. 6304-es, ki van mellette? Contre, abstention. Ellene tartózkodás, elfogadtuk. Nous en venons à l'amendement 6300. Következik a 6337-es. Ennek is az a célja, hogy a bizottsági szöveget állítsuk vissza. Ó, oh, bocsánat, nem, ez okafogyottá válik, mert elfogadtuk a 6304-est. Következik 6338-as, ki van mellette, ellene tartózkodás elfogadtuk. 6305-ös Figueridó asszonyféle, ki van mellette, ellene tartózkodás elutasítva. 6307-es mellette, ellene tartózkodás elutasítottuk. 6306-os Basztos asszonyféle, ki van mellette, ellene, ki tartózkodik, elfogadtuk. A 6339-es kiesik, és következik a 6308-as, ki van mellette. Ellene tartózkodás elfogadtuk. A, kommentár, a kommentárról is kell ö, szavaznunk, mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. A 6340-es okafogyott, a 6309-es mellett ki van, ellene tartózkodás elfogadtuk. A megjegyzések mellett ki van, ellene tartózkodás elfogadtuk. Nous en venons au... Következik az információ, illetve a továbbképzés. 6311-es, ki van mellette? Ellene. Tartózkodás elutasítottuk. 6310-es. Az előadótól mellett ellene tartózkodás elfogadtuk. 6312-es az eladótól mellette, ellene ellenőrizzük, a 6312-est ellenőrizzük, megnyitom a szavazást. Mindenki tudott szavazni? Mindenki tudott szavazni, úgyhogy lezárom a szavazást. 20 igennel, 18 nemmel elfogadtuk. A megjegyzésekről szavazunk, ki van mellette, ellene, ki tartózkodik, ugyanez az arány. es oka fogyott, következik a 6313-as Basztos asszonytól, ki van mellette, ellene ki tartózkodik, elfogadtuk. A többi módosító indítvány okafogyottá válik. Jön a 6344-es, a bizottsági eredeti szövegre utalva elfogadtuk, 45, 6345-ös mellett ellene tartózkodás elfogadtuk, Következik a 6315-ös, ez egy kísérleti projektért harcol mellette. A koordinátoroknak kellett megegyezniük, mellette tehát ki van, ellene, ellenőrizzük, ellenőrizzük, hogy kitartózkodik. Mindenki szavazott? Lezárom a szavazást. 22 igennel, 16 nemmel elfogadtuk. 6316-os hasonlóképpen szavazunk róla, támogattam a koordinátoroknál, úgyhogy kerüljön bele a, a költségvetésbe, ki van mellette, ellene ki ugyanilyen arányban elfogadtuk. 6317-es, ez is egy kísérleti projekt, amit a koordinátorok támogatnak, ki van mellette, ellene, ki ugyanilyen arányban elfogadtuk. Nous en venons... 6318-as módosító következik. A első EURES állásod mellette, ellene, tart, mellette, megint mellette, ellene, tartózkodás elfogadtuk. A megjegyzések mellette, ellene, tartózkodás elfogadtuk. Következik a 6320-as figuelidon mellette. Ellene. Tartózkodás. Elutasítottuk. 6319-es Bastos asszony mellette. Ellene. Tartózkodás. Elfogadtuk. les chiffres sont tombés, mais je vous... A számokat ö, okafogyottá váltak, azonban azt javaslom, hogy a, ahogy a 21-esnél, hiszen ugyanerről a célról van szó, a megjegyzésekről is külön szavazzunk. Tehát a 21-es módosító mellett ellene tartózkodás elfogadtuk. A szociális védelem és befogadás 63-22-es figueredo mellette. Ellene tartózkodás elutasítva. 6347-es jelentéstevőtől mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. Hasonlóképpen szavazunk a megjegyzésekről mellette a 6340 23-as megjegyzések mellett ellen tartózkodás elfogadtuk. Következik a munka körülmények sor 63-25-ös figueridon mellette ellene tartózkodás elutasítottuk. 63-48 mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. Itt is jön egy megjegyzés, sor, 63, nem, három ö, bekezdés, egyszerre szavazunk róluk, 63-24-es, mellette, ellene, tartózkodás, a megjegyzéseket elfogadtuk. A progress címsorról A 26-os Figueredo mellette ellene tartózkodás elutasítottuk. 6327 a jelentéstevőt mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. A megjegyzés mellett ellene tartózkodás elfogadtuk. 63-28-as Figueredo mellette ellene tartózkodás elutasítottuk. A megvalósítás támogatás 6349 mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. Európai Alapítvány 6350-es mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. Ügynökség 6351 mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. nem is tudom, hogy milyen korábbi programokról van szó, mondja az elnök azt, hogy 6352 es mellette ellene tartózkodás. Elfogadtuk. Kísérleti projekt a munkavállalás ösztönzésére 6329 mellette ellene tartózkodás. Elfogadtuk. a szegénység és szociális kirekesztés ellen mellette, ellene tartózkodás elfogadtuk, 6330-as kísérleti autisták mellette, ellene tartózkodás elfogadtuk. es hírsasszony, mert korai iskolát elhagyókra vonatkozó kísérleti projektről. Mellette ellene tartózkodás elutasítottuk. Úgyhogy a megjegyzésekről nem is kell szavazni. Donc, euh, nous en venons Euh, az idős munkavállalók biztonságáról 6332-es mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. Megjegyzések mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. Következő sor, európai globalizációs alkalmazkodási alap 6357-es mellette. Ellene tartózkodás elfogadtuk. 6354 források mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. 6355-ös Európai Központ a szakképzésről mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. Európai Képzési Alapítvány támogatása 6356 mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. Így az összegekre vonatkozó megjegyzések és a megjegyzésekről befejeztük a szavazást, most a véleménytervezet fog következni. Hármas módosító mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. Egy A bekezdés négyes módosító mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. Kettes bekezdés, nem, ötös bekezdés, mondja az elnök asszony, néppárt azt kérte, hogy részenként szavazzunk, és előadóként szeretném a második résznek a célját egy kicsit tisztázni. Hiszen a módosító indítvány második része, itt hozzátettük azt, hogy aki egy, e, ami egy első lépés jelent a, az alapok költségvetésének normalizálásához. Tehát itt a globalizációs ö, alkalmazkodási alapról van szó, és mielőtt meg, az előbb megszavaztuk a az összeget, úgyhogy most Portász úr jelentésének fényében, aminek esetében Morán asszony képviselte szakbizottságunk védelmi, véleményét, itt szeretném felhívni a figyelmüket arra, hogy már a korábban is bizonyos álláspontot képviseltünk itt ezzel kapcsolatban. Tehát akkor részenként szavazunk. Első rész a hangsúlyozza fontosságát, és a munkaerőpiac mellette ellene tartózkodás. Elfogadtuk. Most jön a második rész, mert ami az összegről szól, illetve erről a konkrét kiegészítésről mellette ellene tartózkodás. Hát ezt ellenőrizzük. Azt hiszem elutasítottuk, de ellenőrizzük. Tehát a második részről, a ötös módosító második részéről. Megnyitom a szavazást, le is zárom. 17 igen, 19 nem, két tartózkodás, második részt nem fogadtuk el. Háromadik A bekezdés, hatos módosító, Figueredo, az én szóbeli módosító indítványom, amel, amit elfogadott a módosító fogalmazója mellette, ellene, tartózkodás, azt hiszem, hogy elutasítottuk, de ellenőrizzük. Ellenőrizzük, tehát a hatos módosító indítványt megnyitom. Lezárom a szavazást. 19 igen, 19 nem, nem fogadtuk el. Negyedik bekezdés, hetes módosító mellette. Ellene tartózkodás elfogadtuk. Ötös bekezdés, nyolcas módosító mellette. Ellene tartózkodás elfogadtuk. Hatos bekezdés, kilences mellette. Ellene tartózkodás elfogadtuk. Hatodik A. Tízes módosítója Figueredo mellette. Ellene tartózkodás ellenőrizzük. Tízes módosító indítványról megnyitom a szavazást. Mindenki tudott szavazni? Akkor lezárom a szavazást. 9 mellette, 16 ellen és 11 tartózkodás, nem fogadtuk el. 7-es bekezdés 11-es módosító mellette, ellene tartózkodás, elfogadtuk. 8-as bekezdés, 12-es módosító mellette, ellene tartózkodás elfogadtuk, 8-as A, 13-as módosítója mellette, ellene tartózkodás elutasítottuk. Nem, ellenőrizzük a 13-as módosítót mellette, vagy megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. 20 mellette 18 ellene. Igazuk volt, elfogadtuk. 9-es kezdés 14-es mellette ellene tartózkodás elutasítottuk. A preambon bekezdés egyes módosítója mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. A C preambon bekezdés mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. Záró szavazás következik elektronikus módon az egész szövegről. Megnyitom a szavazást. Mindenkit szavazott? Lezárom a szavazást. 35 igen, 2 tartózkodás mellett elfogadtuk a költségvetésről szóló véleményünket. Ötös napi rendi pont következik. Szintén szavazás. Munkacsoportunk leveléről van szó, ami az Európai Globalizációs Alkalmazkodási Alap igénybevettelére vonatkozik. Először a Linak esetre vonatkozólag. A Linak ügyet a Dán kormány nyújtotta be. Miről is fogunk szavazni? Az első levélről mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. A Danfusz ö, csoport egy Dán kérés szintén, erről fogunk szavazni, mellette, a levél mellett kiszavaz, ellene tartózkodás, elfogadtuk. Végül egy textil, galiciai textilipari ügyről van szó, Spanyolország nyújtotta be, szintén a globalizációs alkalmazkodási alap igénybevételéről van szó. Az eredeti levelet, amit bemutattak nekünk, illetve amit önök megkaptak, ez tartalmazott egy hibát. Hiszen a harmadik bekezdés az eredeti az eredeti verzió harmadik bekezdése nincs törölve. Úgyhogy figyelj, a, a, a levélben most olvasható módon kell szavaznunk róla. Nos tehát, az önök előtt lévő dossziéban a tá- az asztalukon megtalálható az új, kiavított verzió. Ha nincs ehhez hozzáfűzni valójuk, vagy nincs ezzel kapcsolatban probléma, akkor erről a verzióról szavazunk. Az első bekezdésében a verzióban elfogadja a bizottság javaslatát, a második bekezdés üdvözli a mobilitás előmozdítását, a földrajzi mobilitás előmozdítását, a harmadik bekezdés kifejezi érdeklődését olyan intézkedések iránt, amelyek támogatják az élet minőség javítását 400 euró kiutalásával, majd jön a negyedik pont, amelyben sajnálatunkat fejezzük ki, hogy a képzések fele Mindenki egyetért? Jó, jó. Akkor szavazzunk. A spanyol kormány kéréséről, az így módon módosított levélről mellette, ellene tartózkodás, elfogadtuk. A szavazás véget ért tehát, és azt javaslom, hogy rögtön térjünk rá a nyolcadik napi rendi pontra, azaz a szolgáltatásokról szóló irányelv végrehajtására. Egy véleménytervezetet nyújtott be nekünk az IMCO szakbizottság a szolgáltatás irányelv végrehajtásáról. Az IMCO szakbizottságban Evelyn Gebhardt asszony a felelős, és Jean-Luc Benemias a jelentéstevőnk, meg is adom neki a szót. Elnök asszony, köszönöm szépen a szót. A szolgáltatási irányelv ismét már az előző parlamenti periódusban is a számos, nagyon sok vitát folytattunk ezen a témával kapcsolatban. Ugyan ez a, a Gephardt asszony volt az illetékes akkor is. Relatíve világos a feladatunk, még akkor is, hogyha nem mindenki és nem minden tagállam tudta az összes előírást alkalmazni a szolgáltatási irányelv értelmében. A vélemény, amit önök elé terjesztek, meglehetősen rövid. Azért, mert az Európai Parlamentben az a szabály, hogy csak egy pár soros véleményt fogalmazzunk meg. Hát a szolgáltatási irányelv esetében ez bizony nem túl hosszú, de hát ezzel kell megelégednünk. A szolgáltatások belső piacát úgy kell liberalizálnunk, hogy közben európaiságunkat és versenyképességünket nem veszélyeztetjük. A szolgáltatás irányelvnek úgy gondolom, hogy pozitív hatása lesz a munkahelyteremtésben, illetve a szolgáltatások minőségének és biztonságának az előmozdításában. Ez hát ennek a fő feladata ennek az irányelvnek, a jelentés azt vizsgálja, hogy hogyan hajtották végre a szolgáltatás irányelvet, illetve hogyan javította a szolgáltatások minőségét és biztonságát. Néhány kiegészítésre azért élnék, hiszen a szolgáltatás irányelv mióta elfogadták, azóta elfogadtuk a Lisszaboni szerződést is. Most nem akarok a cikkekben részletesen belemenni, de oda kell figyelni pár dologra. A harmadik, kilencedik, tizennegyedik, bekezdés, a 26-os kiegészítő jegyzőkönyv, ezek mind módosítják a szolgáltatás irányelv hatáját is. A nem gazdasági jellegű általános érdekű szolgáltatások és az egészségügyi szolgáltatások, amit a szociális szolgáltatások nagy része még mindig nem tartozik a szolgáltatás irányelv hatája alá és annyi munkahelyet nem sikerült teremteni, mint amelyet reméltünk tőle, illetve a szociális biztonságot sem mozdította minden tagállamban annyira előre, mint vártuk volna. Még mindig hiányzik Európai Uniós szinten ez a híres irányelv, amely valóban megmagyarázza azt, hogy mik is az általános érdekű szolgáltatások hogy ezekből melyik finanszírozható, melyik nem finanszírozható, melyik gazdaságos, melyik gazdasági, melyik szociális, hogy a különböző tagállamokban nagyon különböző az elképzelés ezekről még mindig. Ötödik pont az egyablakos ügyintézési pontok, hát valahogy meg kéne magyarázni azt is, hogy ezt a liberalizációt hogyan hajtjuk végre, és erre lenne ez nagyon jó. A foglalkoztatási szakbizottság a 150-es cikk értelmében rendszeresen időnként felül kell, hogy vizsgálja a szolgáltatási irányelv végrehajtását minőségi és mennyiségi szempontból, ezért nagyon fontos a feladatunk. Bízom abban, hogy a kompromisszumkészség készség Gebhardt asszonynal ismét kisegít minket, nagyon érdekes munkát tudunk vele végezni. Néhány évvel ezelőtt kompromisszumra jutottunk, remélhetőleg most is ez sikerülni fog. A már ö, végrehajtott rendelkezések mérlegét kell megvonni, illetve továbbiakban segíteni a fogyasztókat, illetve a tagállamokat az irányelv teljes végrehajtásában. Köszönöm. Krisztensen úr. Tak for formand, og tak til øh, ordføreren for et fint stykke øh, arbejde og et godt... Köszönöm szépen. Rendkívül jelentős ez a munka, kiváló a projekt. Mindazonáltal azonban van egy-két megjegyzés, amit szeretnék tenni a szociáldemokrata ö, frakció nevében, amely néhány nappal ezelőtt beadott néhány módosító indítványt. Rendkívül kényes témáról van ugyanis a szó, és ezért gondoljuk azt, hogy a négyes pontban, ahol az előadó megjegyzi, hogy olyan irányelvet kell megfogalmaznunk, amely egyértelműen meghatározza a különböző közkoncepciókat, és fel kell venni a kapcsolatot a tagállamokkal is, hogy lássuk, hogy hogyan alkalmazzuk az irányelvet. Tulajdonképpen minden egyes ország átvette ezt. Fontos megjegyezni azt, hogy 12 ország azonban nem teljes körűen alkalmazta az irányelvet, és ez egyszerűen elfogadhatatlan az állampolgárok számára ezekben az országokban, illetve azon országok számára, akik viszont elvégezték a házi feladatot, és alkalmazták az irányelvet. Úgyhogy a kisekedőknek most már be kell hozniuk ezt a késést. Ami az ötös pontot illeti támogatom, de hozzátenném, hogy minden tagállamnak egy központot kell legalább létrehoznia, amely informatikai eszközökkel válaszol a felvetett kérdésekre, amelyeket az állampolgárok fogalmaznak meg. Szerintem rendszeres jelentésre van szükség, egyetértek az előadóval, és azt is javasolnám, hogy ezt a cikket erősítsük meg egy kicsit. Úgy gondolom, hogy fontos, hogy évente szülessen jelentés, a 27 tagállam helyzetéről ezen a területen, így alakítható ki majd az együttműködés a tagállamok között. Köszönöm, elnök asszony. Köszönöm szépen. Türinen asszonyé a szó, majd Harkin asszonyé. Türinen asszony, parancsoljon. Eh, Köszönöm szépen. Én is Dánul fogok beszélni, mint Ol, és megpróbálunk lassan beszélni. El szeretném mondani, hogy nagy érdeklődéssel követem ezt a témát, amióta képviselő vagyok, hiszen ez az egyik olyan nagy vita, amely nálunk Dániában a fiatalok körében, a fiatalok a foglalkozók körében kialakult. Úgyhogy nagy figyelemmel követem ezt a témát, most pedig állást kell foglalnom, nevezetesen egy nagyon fontos dolog végrehajtását illetően. Fontos, hogy az irányelv működjön is, nem elég csak a tartalmáról vitázni. Szeretnék a végrehajtásra koncentrálni. Szerintem kiváló munkát végzett az előadó, rendkívül pontosan fogalmazza meg az elvárásokat és a tartalmat. Mi zöldek támogatni kívánjuk ezt a javaslatot, és úgy gondolom, hogy a foglalkoztatásügyi szakbizottságnak és az imko nak amely a felelős bizottság, között nekünk kell most megvizsgálnunk közelebbről ezt a kérdést. Úgy gondolom, hogy ez a javaslat kapcsolatot teremt a realitásokkal. Talán nem a szolgáltatási irányelv az, ami problémás jogi szempontból talán van ilyen jellegű probléma az egyes tagállamokban, ezért vannak nehézségeink. Ugyanakkor azonban azoknak a helyzete sem problémamentes, akiket szerződéssel áthelyeznek mondjuk valamilyen határon túli munkahelyre. Ezt meg kell oldani, mint problémát. Ez az első dolog. A második az, hogy úgy gondolom, ahogyan a szociáldemokraták is, ahogy ezt elmondták, meg kellene erősítenünk, nem is tudom, hogy ez az ötös pontban van-e, mindesetre abban a pontban, amely hatástanulmány készítését javasolja a bizottság részéről szociális következményekkel. Szerintem ezt meg kell erősíteni, ezt a pontot. Minden évben minden tagállamot figyelembe kell venni, így nem feledkezünk el a szolgáltatás irányábra. A négyes pont még több problémát vet fel. Itt meg kell határozni, hogy melyek az általános érdekű szolgáltatások. Szociális szolgáltatásokra gondolok itt. Azt hiszem, hogy itt elég nagy a keveredés, de Bárnyi urat hallgatva arra gondoltam, hogy a szociális szolgáltatások terén teljesen nagy piacot akarunk létrehozni. Tehát integrálni akarjuk a szolgáltatásokat. De nem tudom, hogy mi lesz a szociális aspektusokkal. Szerintem meg kellene hallgatnunk bárnyi urat ebben a témában is, de vannak olyan területek, amelyeket nem lenne szabad kitenni a konkurenciának, és ebben meg kellene állapodnunk. Volt egy olyan definíció, ami talán bizonyos területeket védhetne, de nem szabad túlságosan szűk definíciót alkalmaznunk sem, hogy a tagállamok aztán más területeket ne védhessenek a szociális szolgáltatások terén. Szerintem ezeket a kérdéseket meg kellene vitatnunk. Mindenesetre el kell kerülnünk a keveredést. Aztán azt is szeretném tudni, hogy a bizottság ezen a téren mit készít. Hát ez volna három megjegyzésem, tehát a határokon túlra helyezett munkavállalók kérdése, erőteljes bizottsági hatástanulmány, és harmadsorban valamit tenni kell annak érdekében, hogy ő a szociális szolgáltatásokat védhessük. Ez a harmadik pont ez a zöldeket rendkívüli módon érdekli. Köszönöm szépen. Végezetül még annyit szeretnék csak elmondani, hogy mint a belső piaci bizottság tagja, el szeretném mondani, hogy nagyon fontos, hogy a vélemény rendkívül erőteljes legyen, mert az a személyes tapasztalatom, hogy gyakorta csak a gazdasági jellegű kérdésekre koncentrálunk, és szerintem talán figyelembe kellene venni azokra gyakorolt hatását is, akik dolgoznak. Köszönöm szépen. Még egyszer elmondanám, hogy rendkívül jó minősége a munka. Hárkén asszony következik, parancsoljon. Köszönöm szépen. Köszönöm, elnök asszony. Először is köszönöm az előadónak ezért a kiváló munkáért, a vélemény vonatkozásában. Ez volt az általános megjegyzésem, mert úgy éreztem, hogy kicsit pozitívabbak lehetnénk az irányával kapcsolatban. Aztán olyan sokan elmondták már, hogy tényleg teljes körűen alkalmazni kell ezt a irányelvet 12-en a tagállamok közül még nem tették ezt meg, és szerintem ez az egyik legfontosabb pont, nyilván a jelenlegi gazdasági válság tükrében, ami a második pontot illeti. Egyetértek, nyilván értelmeznünk kell, és itt a cikkeket kell megvizsgálnunk. A négyes pontban olyan kérdésekről van szó, amelyeket még tisztázni kell az irányelv alkalmazását illetően, és talán ha Jean-Luc egy kicsit részletesebben elmondaná, hogy mire gondol itt, hogy mi is tudjuk, hogy mire gondol, és ez nyilván a bekezdés többi részét is befolyásolja. Tehát egy kicsit többet szeretnénk hallani arról, hogy pontosan mire gondol. És zöld kollégám megjegyzésére. Odafigyeltem, amikor arról beszélt, hogy lehet, hogy a definíció közül van egy pár, amelyik túlságosan korlátozó jellegű, úgyhogy nyilván pontosítanunk kell, mit akarunk mondani. Ötös pont, az egy ö, ablakos rendszer, el szeretném mondani, hogy mit hallottam erről. A versenyképességi tanácstól jön ez, de hát ez már majdnem egy éves információ. Vannak olyan tagállamok, amelyek már azóta talán bevezették. De az elképzelés az, hogy foglalkozzanak olyan kérdésekkel, mint a munkavállalók jogai és az alkalmazandó munkajog. Hatos pont megnéztem minőségi és mennyiségi szempontból is a foglalkoztatottság vonatkozásában, és a múlt héten a parlamentben tényleg erről vitatkoztunk a postai szolgáltatásokra vonatkozó irányelv következményeiről, úgyhogy nagyon fontos, hogy Barnier biztos úrral is megvitassuk ezt. Köszönöm még egyszer ezt a véleményt, és nagy mértékben támogatom apró változtatásokkal. Köszönöm. Köszönöm szépen, nem akarom elismételni azt, ami már elhangzott, és amivel egyetértek. Inkább négyes pontra szeretnék koncentrálni. Ne felejtsük el, hogy a szolgáltatási irányelv sok szempontból mérföldkő jelentőségű a parlamentben, hiszen a parlament e-, ebben az esetben fej, fejtette ki véleményét az, az egységes piac tekintetében a tanácsnak és a bizottságnak. A másik két egységbe akarta vezetni a származási ország fogalmát, és végül Gebhardt asszony erőfeszítésének köszönhetően ezt fogadtuk el. Ezt azért akartam elmondani, mert nagyon fontos, hogy ne felejtsük el, hogy a kizárt területek olyan területek, ahol a polgárok, nem csak a parlament, de a polgár, polgárok is aggodalmukat fejezték ki, nem akarták azt, hogy az Európai Unió szociális célkitűzéseit csak a piac vezérelje. Ezért a megvalós, az irányelv megvit, megvalósítása itt, itt fontos, és hogy hogyan zajlik és mivel ez nem világos még, hiszen 12 tagállam még nem alkalmazza, ezért nem tudhatjuk, hogy mi lesz a végeredménye a gyakorlatban. Ami a négyes pontot illeti, nekem előadóként az a véleményem, egy olyan jelentésben, egy saját kezdeményező jelentésben, az általános szociális szolgáltatások jövőt illetően nagyon remélem, hogy az év végére, majd vitát folytatunk erről, és nem szabad elfelejteni, hogy a belga elnökség fórumot rendez a szociális szolgáltatásokról október végén, amely szerintem meg, meghatározza majd az, az utat az, arra nézés, hogy mit tegyünk a jövőben. Nagyon fontos, hogy figyelembe vegyük azt a tényt, hogy mióta ez a szolgáltatási irányelvet elfogadták, minden tagállamban ratifikálták, ratifikálták a Lisszaboni szerződést is, ahogy a, az elaudó is rámutat, a 14-es cikkben ez kitér arra, hogy jogi rendelkezéseket indítson be általános érté, ért, értékű, érdeklődésű jogi intézkedéseket. Szeretnék rámutatni, hogy az irányelv megvaló, alkalmazása meghatározza azokat az elveket, amely, amelyben a 14-es cikk is rendelkezik. Ezt ki kéne igazítani szerintem. De hogyha ezt a rendeletet elfogadják, akkor nagyon fontos lenne elfogadni azt, hogy ez nem korlátozza az, hogy a parlament és a tanács és a parlament és a tanács bizottság miben ért egyet, és ez nem korlátozza a tagállamokat sem, hiszen a tagállamok az alapszerződés alapján különleges szerepekkel bírnak az általános értékű szolgáltatásokban. De ami a keretet meghatározza, amely kiegyensúlyozza a piaci elvárásokat és a szociális célkitűzéseket, ahogy azt a 3-as és 9-es cikk is leírja, valamint a a 26-os protokoll, valamint az alapvető jogok kartája, amely összefoglalja az állampolgári jogokat. Ezt azért szerettem volna elmondani, mert nagyon fontosnak tartom a parlament részvételét abban, hogy mit értünk el néhány évvel ezelőtt a szolgáltatások terén, és nem szabad elfelejtenünk, hogy ez azért lett ilyen, és azért hivatkozunk ezekre a területekre, mert a polgárok aggodalmakat, aggodalmakat fejezték ki, és ez erősödött is azóta. A tagállamok valamint a parlament is ratifikálta az alapszerződést és ez egyértelművé tette, hogy az európai szociális dimenziót figyelembe kell venni minden ilyen akciót illetően, és minden szakpolitika kialakításában, ez pedig más perspektívát teremt a korábbihoz képest a Lisszaboni szerződés megelőz, megelőzően, ezért fontosnak tartom ezt végül. Hadd mondjam el azt, hogy az egyik általam elvégzett kezdeményezés az általános érvényű szolgáltatásokat illetően egy szóbeli kérdést vetett fel e, a szeptemberi második plenárison, és szeretnénk véleményt kapni e, Andor biztos úrtól arról, hogy egy magas szintű e, munkacsoportot hozzanak létre, amely hasonlít az érdekeltek munkacsoportjához, és a CSR a vállalati szociális felelősség tekintetében elvégzett munkához, és amelyek megpróbálják egyeztetni a megegyezést találni az alapszerződés, az egy a közös piac és a szociális egyezmények között, és amely alap, alapot teremt majd egy a helyi, hatóságok számára sok esetben e, a társadalmak, a vállalatok számára annak érdekében, hogy e, szolgáltatásokat nyújt, általános érvényű szolgáltatásokat nyújtsanak, amelyek gazdasági vagy nem gazdasági jelentőségűek lehetnek ezek szociális szolgáltatások is, hogy vajon tudunk-e olyan mechanizmust kialakítani, amely egyes, egyezteti ezeket a konfliktusokat, megkérhetném a frakciókat is, hogy tegyük ezt, tegyék ezt napirendre, nagyon örülnék, hogyha bárki támogatna erről, és er, másokat is nagyon szívesen küldök el önöknek. Köszönöm. Köszönöm szépen. Figyeredó asszony, vagy Jelszövdeszka asszony, Figyeredő asszony, parancsoljon. Köszönöm, elnök asszony. Ezen pontban mondottak vonatkozásában, ami engem illet, nem vagyok benne biztos, hogy a 12 országban való késseltetett végrehajtás föltétlenül rossz dolog lenne. Elképzelhető, hogy bizonyos esetekben jó. Más országokban viszont lehet, hogy nagyon összetett a gazdasági és a társadalmi helyzet, ahol az irányelv által lehetővé tett liberalizáció talán csak ö, ö, torzítaná a munkaerőpiacot. Ami pedig a 12 tagállamban való végrehajtását illeti az irányelvnek, szerintem ez a helyzet. Ez persze azt jelenti, hogy különösen világos képet kellene kapnunk az egyes tagállamok által adott okokról. Tehát megfelelő hatástanulmányra van szükség azokról az országokról, ahol már végrehajtásra került. Azt gondolom, hogy a helyzet pedig országonként rendkívül eltérő lehet a gazdaság és szociális helyzettől függően. Az a benyomásom, hogy a felmérés bizonyos tagállamokban eléggé rossz képet festhet, és tekintettel a Strasburgi plenáris ö, termen kívül a tüntetők által megfogalmazott ö, ö, véleménytől függetlenül el kell mondanom, hogy engem a legnehezebb aspektusok aggasztanak, amikor az irányelv korlátairól beszélünk, ugyanis problémák felmerülhetnek egy vagy két területen és nekem is megvannak az előadó által megfogalmazott aggájaim és kétségeim. Tehát nagyon fontos, hogy megfelelő tanulmány készüljön arról, hogy mi történt az egyes tagállamokban, azokban, ahol már végrehajtották, azért, hogy véleményt fogalmazhassunk meg, vagy újra fogalmazzunk az irányelv hatájáról. Köszönöm szépen. pani przewodnicząca! w dyskusji nad sprawozdaniem dotyczącym wdrażania. köszönöm szépen elnök ami a szolgáltatási irányelvről folyó vitát illeti gyakorta beszélünk a minőség és mennyiségi aspektusokról is. De ha valóban ilyen értékelést kell készíteni, szerintem nagyon egyértelmű kritériumokat kell megalapítani, és ex ante elemeket is tartalmazzanak, mert amikor az irányelv megszületett, teljesen más volt a gazdaság és szociális helyzet az egyes országokban, ahhoz képest, ami a jelenlegi helyzet. Szeptember 29-én szeretném, hogyha a műhely munka során az imco ban az Európai Unió egyes országaiban való alkalmazását elemzi ennek az irányelvnek. Ezt egy szakértői cég készítette, és szerintem az IMCO a workshop során kialakult véleményre támaszkodik majd, tehát később beszéljük ezt meg. Köszönöm. Elnök, köszönöm szépen a véleményt. Tudjuk, hogy milyen korlátaink vannak. Amikor az ember véleményt készít, rendkívül összetett a vita, úgyhogy tudjuk, hogy hogyan készül ilyenkor egy dokumentum. Nem könnyű feladat. Egyszerűen csak annyit szeretnék elmondani, hogy az egyes pontban ennek az irányelvnek a hatás elemzése, a munkahely teremtése kicsit fenntartással kellene, hogy tekintsük ezt a pontot, mert bármilyen körülmények között nem lehet munkahelyeket teremteni, szerintem egyikünk sem örülne ennek. És nem szabad elfeledkeznünk arról, hogy amikor Európában munkahelyeket teremtünk, akkor azt úgy kell tegyük, hogy a fenntartható munkahelyteremtés, a különböző feltételek, amelyeket megfogalmazott a Nemzetközi Munkaügyi Szervezet, mindezeket tiszteletbe tartsuk. vannak olyan dokumentumok, amelyek tartalmazzák ezeket, amilyen pedig nem. Tehát a tisztességes munka ö, koncepciójával és a fenntartható munkahelyek koncepciójával ki kell ezt egészítenünk. Ugyanakkor utalnunk kell arra is, hogy bizonyos feltételekkel lehet munkahelyeket teremteni, ezeknek egyik részét maga az irányelv határozza meg, de másrészt viszont a tagállamok végrehajtási feltételeitől függenek. Úgyhogy nyilván meg kell vizsgálnunk, hogy mi a mai helyzet ebből a szempontból. Végezetül, amit el szeretnék mondani, a következő. Úgy tűnik számomra, hogy kétségtelen, hogy ez az vélemény utal a kihelyezett dolgozók irányelvéről szóló vita újraindítására is. Mert harmonikus módon kell mindezt tenni, de nem föltétlenül ö, talált ez többségre közöttünk. Van-e még valaki, aki hozzá szeretne szólni? Úgy tűnik, hogy nem. Úgyhogy Márten Prát asszonynak adom a meg a szót, hogyha a főigazgatóság nevében, a bizottság képviseletében esetleg szólni kíván. Merci beaucoup, Madame la Köszönöm szépen, elnök asszony. Just, uh... Csak először is szeretnék köszönetet mondani a lehetőségért, hogy a bizottság is uh, szót ha, kaphasson, illetve szeretnék köszönetet mondani az előadónak uh, a tervezetét. A bizottság számára rendkívül fontos, hogy az Európai Parlament segítségére támaszkodhasson, főleg ezen szakbizottság segítségére, hogy továbbra is nyomást gyakorolhasson a, a tagállamokra, hogy a szolgáltatás irányelvet megfelelően hajtsák végre. Azt hiszem, hogy mindannyian rendkívül komplikált tárgyalásoknak kellett, hogy szembenézzünk, és a megfelelő végrehajtása az irányelvnek nyilván a KKV-k, illetve a munkahelyteremtés szempontjából rendkívül jó lenne. Erre nagy szükség van. Bizonyára önök is tudják, hogy a szolgáltatások 75%-át adják a GDP-nek az Európai Unión belül, és 70%-át a munkahelyeknek. The trend has been... Azt is bizonyára tudják, hogy a szolgáltatások terén a tendencia az volt, hogy nettó munkahelyteremtővé vált az Európai Unión belül. Azon tényekkel együtt, hogy a szolgáltatási ágazat valószínűleg az, ami az építőipar mellett egy kicsit a lehető legjobban ellenáll a jelenlegi ö, gazdasági válságnak. Nyilván mindenki tudja, hogy mennyire fontos az, hogy teljes mértékben kiaknázzuk a potenciális lehetőségeket a belső piacon a szolgáltatások terén. Azt hiszem, hogy ez a KKV-k és az állampolgárok szempontjából is rendkívül fontos, mert a szolgáltatások munkahelyeket teremtenek ö, számukra. Sokan utaltak a aggájaikra azzal kapcsolatban, hogy hogyan áll az irányelv alkalmazása. Az előadó Krisztensen, Harkin és Terróza képviselők is említették mindezt. Engedjék meg, hogy elmondjam önöknek, hogy mi is a jelenlegi helyzet. Ugyanis jelentős javulást tapasztaltunk, ami a végrehajtást illeti. Azt hiszem, hogy ez nagyban annak köszönhető, hogy a bizottság is nyomást gyakorol a tagáramokra, és a tanács is ö, nyomást gyakorolt saját magára, akár csak a parlament. Azt hiszem, hogy a mai napig azt hallottuk, hogy 12 tagállam nem teljes mértékben ö, hajtotta végre az irányelvet. Ez ma már nem így van. Eléggé összetett ez a folyamat. De ami a lényeget illeti, a tagállamok horizontális jogszabályokat kellett, hogy átvegyenek, hogy az irányelv számára keretet teremtsenek, ha csak nem úgy döntenek, hogy jogszabályonként veszik ezt át. 25 a tagállamok közül befejezte ezt a feladatot, úgyhogy két tagállam van már csak, ahol még nem zárult le a jogalkotói folyamat. Elnézést kérek, mondja a hozzászóló, nem 25, hanem 24 ezen tagállamok száma, és hárman késnekednek a tagállamok közül. Ami a változásokat illeti, amelyeket be kell majd vezetni, nem a horizontális jogalkotás terén, hanem a korlátok elhárítása terén. A 27 tagállamból 21 majdnem befejezte ezt a munkát, és hogyha belegondolunk, hogy ez micsoda óriási mennyiségű munkát jelentett a tagállamok számára, a változtatásokat volt, amikor több mint száz jogi dokumentum vonatkozásában kellett bevezetni. Nyilván vannak, akik még késrekednek, de meg kell mondanunk, hogyha továbbra is nyomást gyakorolunk az áll- a tagállamokra, nagyon hamar ö, sikerül elég, kielégítő eredményt találnunk. Na most ami az egyablakos megoldást jelenti, ö, itt is szerintem nagyon jó eredményeket fogunk majd tudni elérni. Az informatika segítségével nem csak információhoz lehet majd jutni, hanem a különböző formalitásokat is el lehet majd intézni. 22 tagállamnál tapasztalunk már itt előrelépést a 27-ből, bár a bizottság szerint ez még nem elég, továbbra is nyomást kell gyakorolnunk a tagállamokra, hogy javítsanak az eddigieken, sőt, vezessék be azt, amit kell. De fontos elmondani azt, hogy a tagállamok eddig nagyon sok erőfeszítést tettek, és ez nem elhanyagolható. Egy dolgot még szeretnék elmondani. A végrehajtás során a tagállamoknál azt tapasztaltuk, hogy nem sokat vitatkoztak a hatáját, illetően a szolgáltatás irányelv, ö, irányelvnek. Eléggé praktikusan álltak hozzá, a nemzeti parlamentek megvitatták, és nagyon kevés probléma merült fel a hatáját, illetően ennek az irányelvnek. két konkrétum vonatkozásában, ami az jelentésben megfogalmazódott. Az első az egyablakos megoldás, a másik pedig az információ a különböző tereken. A bizottság tökéletesen egyetért az előadóval, szerintem a tagállamok is. Ahogy az egyablakos megoldás működik, a tagállamok könnyebben tudják majd szolgáltatni az információt a vállalkozók számára a munkahelyek teremtése céljából, ha különböző információkra van szükségük. Nem hiszem, hogy a tagállamok azt mondanák, hogy nem akarnak segíteni. Például az adókétés nincs benne a szolgáltatás irányelvben, de ahhoz, hogy valaki vállalkozhasson, áfaszámot kell kérnie. Ez az első dolog Úgyhogy nyilván az egyablakos megoldás itt is nagyon sok segítséget majd, nyújt majd a zenész segítségével. Úgyhogy azt hiszem, hogy itt eléggé egyértelmű, hogy kívánatos, hogy több információ és könnyebbség álljon rendelkezésre az egyablakos megoldás keretén belül. Aztán mi lesz ennek a hatása a munkanélküliségre, illetve a foglalkoztatottságra, minőségi munkahelyek teremtése, ahogyan ezt megfogalmazta a szolgáltatási irányelv is, ez rendkívül fontos kérdés, amin el kell gondolkodnunk. Egy dolgot nem szabad elfelejtenünk. Időt kell hagynunk a strukturális változtatásokra, amelyekkel most foglalkoznak a tagállamok, és ezek tükröződnek a különböző jogszabályokban is, hogy a valós gazdasági helyzetet tükrözzék. Amikor megváltozik egy jogszabály, és ennek hatása megjelenik a valós életben, ott mérhető le, hogy a vállalatok hogyan reagálnak erre. Nyilván a kettő között eltűnik, eltelik egy bizonyos idő, és ezt figyelembe kell vennünk. Azonnal ugyanis egyik napról a másikra csoda nem történik. Hagynunk el időt tehát, hogy a valós gazdaság életben is jelentkezzenek ezek a változások. A bizottság kész bármilyen információt az önök rendelkezésére bocsátani ezzel kapcsolatban. A versenyképességi csúcson már kiadtunk egy csomó dokumentumot, de ha bármilyen konkrét információra szükségük lenne egy adott konkrét témával kapcsolatban, vagy országgal kapcsolatban, készek vagyunk bármilyen információt szolgáltatni, legyen az bármilyen időpillanatban. Köszönöm szépen. Köszönöm. Több felszállása kérem. Nem, bárki asszony. Bárki Harkin asszony, elnézést. Köszönöm szépen, rövid leszek. Ha meghallgat, amikor meghallgatom a bizottság előadását, ők arról beszéltek, hogy 24 országban a jogszabályt véglegesítették, és de 12-ben nem történt meg a legutóbbi dokumentumban, amelyet a Vesing bizottságtól olvastam, innen származik ez az információ. Azt gondolom, hogy nagy szükség van arra, hogy frissebb információkat kapjunk, és ebben az összefüggésben nem támogatnám kollégám megjegyzését egy meghallgatás, amely holnap végén kerül sorra, amely a friss információkat rendelkezésünkre bocsátja és támogatom azt, amit a kollégám javasolt. Köszönöm. monsieur rapporteur. Jelentéstevő úr. C'est mon nom que vous avez cité Ah bon, j'ai pas bien entendu. nekem adta meg a szót elnök asszony? Nem hallottam. Köszönöm. Köszönöm a hozzászólásokat. Úgy tűnik, ahogy a elnök asszony is emlékeztetett, hogy bizony van még pár ország, ahol nem írták alá a szükséges jogszabályokat. A szolgáltatási irányelv nagyon különféle és nagyon átfogó intézkedéseket tartalmaz, és kíván meg a tagállamoktól. Amikor a parlamentben is elfogadtuk, akkor nem hallottam nagyon komoly eltéréseket a különböző felszólalóktól. Most sem, ezért nagyon várom, hogy nagyon konkrétan együtt tudjunk működni. Úgy tűnik, hogy a szakbizottságunknak nem kell elvégezni Gebhardt asszony helyett a munkát, de ki tudjuk egészíteni az ő munkáját. Szeretném megkérni elnök asszonyt, hogy engedélyezze az, hogy térjünk vissza a korábbi vitákra is köszönöm az engedélyt a bizottság részéről. A bizottság azt kérje a parlamenttől, hogy segítsünk nekik. Én azt kérem a bizottságtól, hogy ők segítsenek nekünk akkor, amikor a parlamentként és különböző frakciónként többször is megkértük őket, hogy pontosítsák a nekünk adott információt. Ez a négyes pontban olvasható, hogy persze készek vagyunk segíteni az Európai Bizottságnak, de mi is azt várjuk tőlük, hogy segítsen nekünk. Kevés problémát vetettünk föl, parlamenti képviselőként azonban számos aggódó vállalkozás keres meg minket folyamatosan, ők is kérdezik, hogy akkor most mi van a szolgáltatás irányelve az egészségügyre, a szolgáltatások, vagy az a mm, szociális területre mikor fog vonatkozni esetleg egy új hasonló jogszabály? Mikor definiáljuk ezeket? Aztán a foglalkoz, az, az a munkahelyek létrehozásáról. Persze, ez nagyon fontos, de nem mindegy, hogy milyen munkahelyeket hozunk létre. Itt még nem jutottunk a módosító indítványok fázisába. Figueridó asszonyjal egyetértek, de nem mindenben. Nem gondolom azt, hogy szociális nyomás lenne itt a helyzet. A szociális nyomás miatt nem Hoz alkalmaznák az irányelvet, a tagállamok szerintem más miatt késlekednek. Turunen asszonyt is meghallgattam figyelemmel, úgy tűnik, hogy az első pont a kapcsolatban, a kiküldetéssel kapcsolatban, igen, ott van egy másik irányelv, persze ez a terület érinti a szolgáltatási irányelvet is, hát több irányelv vonatkozik persze erre a területre, ezeket közéteni kell. És persze, amikor zavarról beszél, természetes, igen, a szolgáltatás irányelv, hát de mi is az általános érdekű szolgáltatás, a nem gazdasági jellegű általános érdekű szolgáltatás? Én is ezt kérdezem, definiálni kéne. Ez világos. A szociális gazdaságot, a definiálnunk kell, és akkor különböző formációk, különböző öm, szervezetek ismét be tudnak lépni, és a hatája alá tudnak kerülni az, annak az irányelvnek. Tudjuk, hogy létezik egy piacgazdaság, és a, egy úgynevezett szociális piacgazdaság, legalábbis egy európai nevén így tudjuk nevezni. Akkor ezt is külön kéne kezelni a gazdasági válságban relatíve jól vizsgázott ez a rendszer. Tehát a biztosítók és azok is be tudnának vonódni a hatája alá szolgáltatás irányelvnek, és akkor a reálgazdaságot teljes mértékben lefedni. Nagy, nagyon várom azt, hogy mindenkivel komolyan együtt tudják működni, szakbizottságunkban, ahogy az előző parlamenti ciklusban is, Gebhardt asszonya nagyon jól sikerült kompromisszumot létrehoznunk, és úgy tudtuk javítani a szolgáltatási irányelvet, ami a gazdaság, a foglalkoztatás perspektíváit is javította. Tehát az egész EU-nak jót tett. Köszönöm az előadónak, mondja az asszony. Most már csak a vélemény mm, további sorsának a napi rendjére kell döntenünk. A IMCO szakbizottságban az utolsó szavazás november 30-án lesz, tehát ennek következtében nekünk a szakbizottságunkban 8-án vagy 9-én, november 8-án vagy 9-én kell szavaznunk róla. Ezért a következő javaslom, szeptember 23 dél a módosítók le előterjesztésének határideje, módosító indítványokat október 25-26-án vizsgáljuk meg, és akkor a szavazás november 8-9-én lesz.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 Köszönöm szépen, elnök asszony. Szeretném megköszönni, hogy lehetőséget adott arra, hogy bemutathassam a zöld könyvet a szakbizottság előtt. Fontos dokumentum ez a bizottság részére, és reméljük is, hogy ezáltal lehetővé válik egy széleskörű vita a nyugdíjrendszerek jövőjét illetően angolul fogom folytatni, hiszen a diát is angolul készítettem el, de szívesen válaszolok mindenféle kérdésre, mindenféle nyelven. A bizottság elnökének prezentációját szeretném bemutatni az Európai Parlamentnek. Az az amerikai elnök is, bocsánat, az európai elnök is, Barroso elnök is um, pár nappal ezelőtti beszédében hangsúlyozta a nyugdíjrendszerek fontosságát, és beszélt az Európai Unió helyzetéről, beszélt a nyugdíjrendszerek biztonságáról, és nyilván önök is emlékeznek arra, hogy az elnök úr eh, parlamenti előadásában tavaly szeptemberben hangsúlyozta a nyugdíjrendszerek fontosságát, nem kevésbé a tagállamok eh, és az európai képvis parlamenti képviselők kérésére. A zöld könyv lépés um, az ilyen eh, elképzelések kidolgozása felé, hogy miként lehet az európai nyugdíjrendszereket fenntarthatóvá, megfelelőbbé és biztonságosabbá tenni. Ez a zöld könyv tehát ebben az értelemben nem önálló lépés, hanem egy olyan dokument, amely szakpolitikai javaslatokat tartalmaz és újabb kérdéseket vet föl. A második pont az volt, hogy az elnök azt arra kért minket, hogy ezt a dokumentumot, ezzel a dokumentummal lépjünk túl azon, hogy EU szinten és nem csak a bizottságban a nyugdíjakat megtárgyalják, amelyet, amelyet úgynevezett dobozokban tárgyalunk, az egyes főigazgatóságokban mindenféle, különféle szempontokból vizsgálják meg a nyugdíjrendszereket és annak felelősségét, de bizonyos tekintetben nem vizsgáltuk meg a nyugdíjakat önmaguk értékében, amelyet a tagállamok nyújtanak a polgáramok, és amelyeket át kell adni, és, mit kell tenni annak érdekében, hogy ezeket a nyugdíjakat kifizethessék. Ezzel is foglalkozik ez a zöld könyv, a, továbbá egy holisztikus megközelítést próbál alkalmazni, bár senki nem igazán tudja, hogy mit jelent az, hogy holisztikus, egy átfogó megközelítést, amelyben megvizsgáljuk a különböző EU eszközöket, amelyek a fenntarthatóságot, biztonságot szolgálják, és ezért az elnök azt, kérde, azt kérte Andor biztos úrtól, hogy készítsék elő ezt a zöld könyvet Banié és Rén biztosokkal, voltak még más biztosok is, akik részt vettek a nyugdíjpolitika kialakításában, de ők nem voltak szak, szakpolitikai, szakpolitika kialakítói. Voltak más biztosok is, akik érdekeltek voltak és részt vettek a munkában. Reméljük, hogy sikeresen végeztük el a munkát, sikeresen alakítottuk ezt a holisztikus megközelítést, és most gyorsan áttekinteném ezt a dokumentumot, bemutatom önöknek ennek a legfontosabb mondani valóit. Az első részben megvizsgáljuk a a hátteret, a nyugdíjrendszerek alakulását, jelenlegi helyzetét, kihívásait. Jelenleg három ilyen szempont van. Az első a háttér, a történet. A történetben a nyugdíjrendszerek történetében volt egy olyan periódus, amikor az éle, várható élettartam 60-65-re 60 65 ment fel, bár a munkaerőpiac elhagyásának életkora viszont csökkent, és ez, és ez egy nagy hézagot teremtett, amely 8-10 éve törelt fel, hiszen a várható élettartam növekedett, és a nyugdíjba vonulás határideje csökkent a átlagban a munkaerőpiacon körülbelül ugyanennyivel. Ez a háttere Eh, amelyben nagyon sok tagállam nyugdíjreformot hajtott végre, kiagazította a rendelkezéseit, és a második szempont, amelyet eh, a, a felgyorsuló demográfiai te, tendenciák, amelyel, amelyre a parlament is nagyon tisztában van. Ennek alapvető üzenete az, hogy következő két évben a tagállamok is eh, tapasztalni fogják a munka, munka végzőkorú populáció növekedését, és ez nem jelenti azt, hogy a munkaerő hanyatlani fog. Számos tagállamban jelentősen fognak, jelentős növekedést tapasztalható majd, hiszen, hiszen a migráns munkavállalók kérdését is figyelembe kell venni a 2020-as stratégiában, de a demográfia nagyon fontos kérdés lesz a nyugdíjrendszerekben. is végül a pénzügyi válság amely ugye felébresztette a tagállamokat nagyon sok, tek, nagyon tek, sok tekintetben, először is a e, tőkealapú tőkefedezeti rendszerekben, hiszen ez lesz a ki, kiút abban az, e- abból az ellentmondó nyomásból, amely, amelynek az európai nyugdíjrendszerek szemben állnak, és a pénzügyi válság megmutatta, hogy nem olyan egyszerű ez, ez a kérdés. A tőkefezeti rendszerek ugyanolyan nyomás alá tesznek, mint a más nyugdíjrendszerek, tőkefedezeti vagy más jellegű nyugdíjrendszerek, és számos biztonsági kérdést figyelembe kell venni, meg kell fontolni akkor, hogyha következő gazdasági válságok E, nyomást gyakorolnak a nem tőkefedezeti rendszerekre, és ezek aztán nem tudják teljesíteni az ígéreteiket, és a hosszú távon aztán e, szám, nagyon nagy, nagy, nagy mértékű munkanélküliségre kerül sor, amely további nehézségeket teremt a nyugdíjrendszerekben, amelyek a jelenlegi befizetők e, összegein alapszanak. Hadd mondjam el ezt a három tendenciót, amely, tendenciát, amelyet lefektettünk a zöld könyvben, és, a, és különösen szeretném felhívni a figyelmet a szakbizottságban a következőre. Ez pedig az, hogy mi történt a reformokban. Nagyon sok tagállam fenntarthatósági reformot hajtott végre, amely nagyon fontos, ahogy ezt látjuk az előregedéssel foglalkozó munkacsoport munkájából is, de ez hatást gyakorolt a kifizetésekre is. Ha megvizsgáljuk, és erről majd adok anyagot is, illusztrációt önöknek. Tehát, hogyha megvizsgáljuk a reformokat, olyan helyzetet találunk, amely adott számú évig a befizetések és a nyugdíjkorhatár következtében a kifizetések csökkenek és ez jelentős hatást gyakorol a fenntarthatóságra, a megfelelőségre, és ez egy olyan kérdés a zöld könyvben, amelyet átfogóan próbálunk megvizsgálni. Végül nyilván önök is egyetértenek majd azzal, hogy nincs egy egyetlen fenntarthatósági megoldás, az éremnek két oldala van, egy megfelelő, de nem fenntartható rendszer hosszú távon nem tudja teljesíteni az ígéreteit. De hogyha realistán akarjuk kezelni a helyzetet a tagállamokban, akkor a szociális kötelezettségeket teljesíteni kell. Egy fenntartható rendszer Eh, amely kifizeti a nyugdíjakat, az, az lesz megfelelő a hosszú távon a tagállamoknak, eh, megfelelő adhok változtatásokat kell alkalmazniuk, és több nyomást kell gyakorolniuk a fenntarthatóságra. Eh, olyan rendszert kell végre, végre létrehozniuk, amely fenntartható és megfelelő. Tehát a kifizetési oldal is nagyon fontos, és ezt, erről is szól a zöld könyv. Most hadd nézze meg azt a 14 kérdést, amelyet mi felvetünk az könyvben. Az utolsó kérdés az európai nyugdíjrendszerekhez fordul, és a kormányokhoz, és erre majd visszatérek az előadásom végét. A másik 13 kérdést három csoportba lehet ö, sorolni. Az első négy kérdés stratégiai kérdéssel, kérdésekkel foglalkozik a ezek olyan kérdések, amelyeket nem szabad szem előtt téveszteni, amelyek a, nem az Európai Unió fel, felelőssége, hanem a tagállamoké. Ha tehát ezt a négy stratégiai kérdést vizsgáljuk, azt mondhatjuk, hogy nem, csak azt mondhatjuk, hogy milyen szakpolitikai vonalat kell elfogadni, hanem azt is végig kell gondolnunk, gondolnunk hogy ehhez az EU miként járulhat hozzá. Nemrég vettem részt eh, egy belga elnökségi konferencián Liesben, és ott egy példát hallottam erre. Az első kérdéssel kapcsolatban, ami az EU szerepét vizsgálja, nagyon sok vita zajlott arról, hogy vajon legyen-e EU alapelv, legyenek-e EU sztendenek arról, hogy mi a nem megfelelő nyugdíj, nyugdíj, és hogy mi legyen a minimum követelmény a nyugdíjak tekintetében. Összetett kérdés ez, hiszen a rendszerek nagyon eltérőek az egyes tagállamokban, de ez csak egy példája volt annak, hogy kétoldalú a kérdés, és amit mi feltettünk, a szakpolitikai oldalt, és azt is, hogy miként lehet ez hozzájárulni. A második kérdés a fenntarthatósággal foglalkozik hasonló módon, a harmadik kérdés pedig arról, hogyan lehet kiegyensúlyozni azt az időt, amelyben az emberek, amelyet az emberek munkával töltenek, és majd nyugdíjban, és a zöld, zöld könyv különböző opciókat vet fel, automatikus vagy félautomatikus kiigazításokat, a nyugdíjkorhatár változtatását. Itt az a kérdés, hogy mi az EU szerepe ebben a, ezen a területen, és végül a negyedik általános kérdés és ezzel foglalkozik, hiszen a bizottság tisztában van azzal, hogy a nyugdíjok szabályok megreformálása nagyon fontos, hiszen ez jelzést ad a társadalomnak arról és a, a munkavállalóknak arról, hogy <clears throat> mit várnak tőlük, de ez nem elég. A nyugdíjpolitikákat alá kell támasztani megfelelő kormánypolitikákkal, és ennek számos aspektusát említjük a zöld könyvben, a munkafeltételeket, a hosszabb ideig dolgozó emberek munkafeltételeit, de ennek nem akarok túl sok részleteibe belemenni. Ez kapcsolódik a foglalkoztatáshoz. Aztán több terület van, ahol a bizottság kérdéseket vet fel. A második területe, terület a mobilitással foglalkozik, amelyet két oldalról kezel. Az egyik a a nyugdíjalapok mozgathatósága, amely egyik módja annak, hogy az emberek mozgathatóságát, mobilitását támogatni tudjuk, akik például határokon átnyúló nyugdíjrendszerekkel rendezhetnek, és itt fel, felvesszük a kiegyenlítés kérdését. A második ismerősebb lesz a bizottságnak, az a kérdés, hogy tudjuk-e biztosítani azt, hogy a nyugdíjjogok, a megszerzett nyugdíjjogok mobilisak lesznek az emberekkel együtt, és ebben az összefüggésben reméljük azt, hogy tanácsot kapunk a konzultációk során, hogy miként lehet mobilizálni, vagy újra mobilizálni az úgynevezett hordozhatósági irányelv révén láttam, hogy a tanácsban is nagyon fontos kérdés volt, és ez a szakbizottságban is, hiszen ez jelzi, hogy miként lehet majd a nyugdíjrendszereket hordozhatóvá tenni. De nem túl sokat tettünk ennek érdekében a tanácsban. Tehát ezt a kérdést is feltesszük. És végül egy kérdés sorozata a nyugdíjbiztonságok, nyugdíjbiztonságáról, amelyet leginkább az a tapasztalat hajtott, amelyet a pénzügyi válság idézett elő, és nem akarok végigmenni az egyes konkrét kérdéseken, hanem csak néhány szempontot szeretnék elmondani önöknek. Az első kérdés az, az hogy nagyon eltérő tőkefedezeti nyugdíjrendszerek vannak az egyes tagállamokban, egyesek, egyeseket EU szinten szabályozzák, másikat nem a harmadikat csak részben. A kérdés tehát az, hogy nem azt mondom, hogy harmonizált, hanem rendszeresebb szabályzásra van-e szükségünk a különböző nyugdíjrendszerekben, különösen azokban, amelyek tőkefedezeti rendszeren alapulnak EU szinten. És ebben az összefüggésben a zöld, kép, zöld könyv arra is felhívja a figyelmet, hogy a, a G20-ak milyen elkötelezettséget vállaltak. A második kérdés, ha megnézzük a tőkefezetett nyugdíjakat a egy normális, egy, egy hétköznapi ember szemszögéből, akár magam szempontjából, aki nem feltétlenül érti a 20-30-40 külön, különböző nyugdíjrendszert vagy megtakarítási rendszert, amely, amelyet ő használhat, vagy amely neki rendelkezésére áll. Vannak itt önök között nyilván közgazdászok is, akik szintén nem értik eh, ezeket a nyugdíjtermékeket, amelyekkel a piac eláraszt minket. A kérdés tehát az, hogy nem kaphatnánk-e több segítséget a kiegyensúlyozás eh, és az ilyen rendszerek megértése szempontjából, és ebben mi az EU szerepe. Hiszen ezek a termékek európai, vagy lehetőleg európai termékek, ezért tehát van egy szerepünk. Nem, is, nem, nem várják el tőlünk ezt az állampolgárok, hogy megbeszélhessük ezt a piaccal a pénzügyi válságot követően. Van aztán egy nagyon konkrét kérdés amely szorosan összefügg az úgynevezett meghatározott hozzá befizetéses rendszerekkel. Ezek olyan rendszerek, ahol a kockázatot az egyén vállalja. A kérdés tehát az, hogy milyen egyensúly van a kockázatvállalás tekintetében a meghatározott kifizetési rendszerekben, a veszély persze az, hogyha a kifizetők, a munkaadók vállalják fel a kockázatot, akkor ennek milyen kihatása van az állampolgárokra. Ezért számos kérdést veszünk fel, amely a meghatározott kifizetési rendszereket érinti. Az egyik a híres kérdés, a szolvencia, a fizetésképesség kérdése, hogyan tudjuk azt szabályozni az európai részéről arra, hogy fizetőképes legyen a nyugdíjalap, és ha igen, akkor ezt hogyan tudjuk megtenni. Senki nem mondja azt, hogy nincs szükség eh, fizetőképességi szabályokra, de ezek a biztosítások talán nem a legjobbak. Ezt még meg kell vitatni, és nagyon kíváncsian várom az önök véleményét, különösen eh, a következő kérdésre, amely nagyon fontos, és amely nagyon sokakat önök közül eh, elfoglalt, az a kérdés, hogy mi történik a akkor, hogyha a szponzor vagy a munkaadó csődbe megy, és fizetésképtelen lesz, amely nem történik meg minden nap, de hogyha megtörténik, akkor nagyon fontos kérdés, 2008-2009-ben megtörtént ez pár tagállamban, mi történik akkor, hogyha a munkaadó, aki garantálta a foglalkoztatási nyugdíjat, fizetésképtelen lesz. Milyen rendelkezéseket tudunk alkotni, milyen feltételek vannak, és végül ezt hadd zárjam le néhány más kérdéssel, amelyeket felvetünk az zöld könyvben. Frissebb kérdések mostanában kerültek elő a vitában, sokkal jobban kapcsolódnak ahhoz a kérdéshez, hogy vajon a kockázatot az egyén viseli-e, és ez az információval függ össze az úgynevezett kötelező alappal. Mir, miről szól ez? Ez arról a helyzetről szól, amelyben az ed- egyén um, az nyugdíjrendszer, nyugdíjrendszer kockázatát viseli, hogy vajon ő viseli ezt, vagy a munkavállaló, hogy vajon az államnak, vagy a munkadónak kell garantálni a biztonságot, miféle minimum információt kell nyújtani egy ilyen döntés előtt, és hogy vajon legyenek-e opciók, amelyek valamiféle biztonságot teremtenek. Hallom, hogy nem minden tagállamban létezik is, de, de, de néhányban e, valóban létezik. Hadd mondjam el azt, hogy az egyik alapvető kérdés, amelyet ugyan nem vettünk fel a zöld könyvben, de említjük benne, az pedig az, mi, mi ez a fura dolog, a nyugdíj? Mondhatjuk-e azt, hogy fogadjuk el azt, hogy minden nyugdíjnak nevezünk, amely egyelőre megfelel, nagyon sok minden nyugdíjnak nevezhetünk, amelyet támogatnak is a tagállamok, és hogyha nem, akkor is, hogyha nem nyújtja azt, ami a, leg, ami a legnehezebb feladata a nyugdíjaknak, az élet végig tartó rendszeres kifizetést. hogy vajon ezt a nyugdíjba vonulás pillanatától egészen a halálunk időpontjáig kapjuk-e rendszeresen, nagyon sok, sok dolgot nevezünk nyugdíjnak, amely nem minősül annak. Vajon ez megfelelő-e? Ez olyan kérdés, ne, erre nem, most nem fogok választ adni. Hadd zárjam azzal, hogy az utolsó kérdés a nyugdíjak jövőbeni kormányzásával foglalkozik, amely nagyon tág kérdés, és e, újságírók kritizáltak is engem azért, hogy egy nagyon tág kérdés, de az a kérdés, hogy nem kéne-e valamiféle párbeszéd ebből a kérdésből, amely, megközelít, amely foglalkozik ezzel a holisztikus állásponttal? Nem kéne összehoz, összehoznunk az összes nyugdíj intézetet, meg a kormányokat, és az európai intézményeket, akik aztán parlamentet, tanácsot, bizottságot. Köszönöm szépen! esetleg az ECOSZOKot is, ezeket fontos intézményeket, akiknek fontos szerepük van, valamint az európai szociális partnereket, aztán ne, fe, ne felejtsük el a civil szervezeteket, fogyasztói szervezeteket. Itt most befejezem, csak annyit szeretnék elmondani, hogy a konzultáció november 15-én zárul le. Tisztában vagyok azzal, hogy nagyon hosszú ez egy EU konzultáció tekintetében, de megmutatja a parlament de nagyon rövid a parlamentnek, hogy véleményt alkosson, de reméljük, hogy akár a szakbizottság is elmondja a véleményét erről, és nem fognak elkésni túlzottan a határidőt illetően, de ez az önök kezében van. A bizottság nagyon szívesen reagál majd erre a kérdésre a 2014-es munkaprogramban, de a parlament véleménye nagyon fontos számunkra, így aztán izgalommal várja, várjuk, hogy a parlament milyen tanácsot ad a kérdésben. Köszönöm szépen. Köszönöm szépen. Azt javaslom, hogy második meghívottunknak adja meg a, adom meg a szót, és akkor utána fogunk közös vitát folytatni. Az OECD részéről Whitehouse úrnak adom meg a szót, aki egy oldalon reagál a zöld könyvre, másrésztről beszámol azokról a kutatásokról és gondolatokról, amelyeket az OECD fogalmazott meg ebben a vitában. Öni a szó. Köszönöm szépen, elnök asszony. Azt hiszem, tudom definiálni a holisztikust, de Igazából az előttem szóló azt fejtegette, hogy a Brüsszelben hogyan lehet különböző dobozokba tenni a különböző nyugdíjakat. Azokban az országokban, ahol világszerte dolgoztam, és más nemzetközi szervezetekben is ugyanez volt a helyzet. A magányugdíjakról és a szociálpolitikáról külön munkacsoport dönt, vagy fog, külön munkacsoport foglalkozik ezekkel az OECD-n belül. Úgyhogy látom, hogy nálunk is ez a helyzet, és fontos hogy legyen egy mechanizmus, ami a holisztikus megközelítést elősegíti. A mű, a nyugdíjak kérdése, a magánnyugdíjak, a tőkefedezeti rendszerek nagyon eltérőek, és korszakonként is változnak. Georginak és csapatának szeretnék gratulálni, mert egy ilyen nagyon stimuláló és gondolatébresztő dokumentumot állított össze. A megfelelőség, fenntarthatóság és a biztonság a három elv, amire épül Fischer úr elmagyarázta, hogy a megfelelőség és a fenntarthatóság ugyanannak az érmének a két oldala. És akkor én azt mondanám, hogy szociálisan fenntartható vagy nem fenntartható nyugdíjrendszerekről is beszélhetünk. Hogyha túl magasak, tehát drágák a nyugdíjak, akkor reformra lesz szükség, és minél később következik be a reform, annál hirtelnebb és radikálisabb lesz, és annál kevésbé lesz az embereknek alkalmuk magatartásukon változtatni, azon a magatartásukon, hogy hogyan készülnek fel a nyugdíjkorra. A fenntarthatóság ezeknek a következménye. Tehát minél többet költünk a nyugdíjakra, annál megfelelőbbek lesznek majd ezek az ellátások. Ahogy Fischer úr említette, 14 kérdés merült fel a dokumentumban. Én sem fogok az összesen végigmenni, de az egyes kérdés. Az EU-nak jobban kellene-e a megfelelőség kérdését, definícióját meghatározni? Szerintem igen. Nagyon különböző emberek nagyon különböző dolgokat gondolnak erről. Van, aki a megfelelőségről azt mondja, hogy amíg nincs szegénység az idős korú lakosság körében, addig megfelelő ez a dolog. Vannak mások is, akik azt mondják, hogy nyugdíj helyettesítő rendszerre van szükség, mindenkinek olyan nyugdíjas korában olyan jutatásra van szüksége, vagy olyat kellene, hogy kapjon, ami arányos a munkaképes korú keresetével. Van egy megközelítés, amelyet az Egyesült Királyságban a Nyugdíjreform Bizottság feltett, az pont erre vonatkozott. Arra a következtetésre jutottak, hogy az átlag jövedelmű emberek azt mondták, hogy hát ők körülbelül annyi pénzt szeretnének kapni nyugdíjas korukban is, mint amikor dolgoztak. Az alacsony jövedelműek sokkal többet szerettek volna, körülbelül 140%-ot szerettek volna nyugdíjas korukba kapni, a gazdagabbak pedig azt mondták, hogy ők boldogulnak kevesebb pénzből is majd nyugdíjas korukban. Tehát, hogyha a benchmarkot akarunk meghatározni a megfelelőség tekintetében, akkor azt kellene mondanunk, hogy ez több kell, hogy legyen az időskori szegénység elkerülésénél, azonban kevesebb a nagyon általános megfogalmazásnál. A Fischer úr említett még valamit. Négy különböző csoportba osztottuk az országokat, azon függően, hogy az ng nek nyugdíjjogosultságát hogyan kezeli. Bizonyos országok, Németország, Ausztria és Portugália, valamint például az EU-n kívül Japán és Törökország a határokon átnyúló csökkentésekkel élnek. Ez azt jelenti, hogy ugyanaz a csökkentés érinti a munkavállalókat akár alacsony, akár magas keresetű kategóriába tartoztak munka képes korukban. Magyarország, Olaszország, Lengyelország, Szlovákia a következő kategóriába tartozik. Itt az újra elosztó rendszer bizonyos elemeit eltávolítják, és a keresethez közelebb hozzák, inkább keresetarányossá teszik a nyugdíjt. Ez inkább intragenerációs újraelasztás. A következő reform kategóriába tartozik például olyan ország, amelyek csökkentették az ellátásokat, de ez alól kivették az alacsony keresetűeket, például Finnország, Svédország, Franciaország, aztán voltak olyanok is, amelyek növelték az nyugdíjellátásokat, de ezeket a Belgiumban, Csehországban és az Egyesült Királyságban az alacsony keresetűekre összpontosították. Tehát különbözően próbáltak az országok az megszabadulni ettől a megfelelőség, fenntarthatóság kérdésről és az újraelosztásra koncentráltak, és ezáltal óvták azokat, akiknek alacsonyabb volt a jövedelmük munkaképes korukban. A Csehország és Hollandia rendelkezik a legalacsonyabb időskori szegénységgel, Kanadában és Új-Zélandon ez még alacsonyabb, 4%-nál is kevesebb, de ezek olyan országok, amelyek relatíve keveset költenek a nyugdíjra. Csehországban a nemzeti jövedelem 7%-át, Új-Zélandon 4-5%-át költik erre, miközben az EU átlag 9% körül van. Tehát, hogyha tehát ez azt mutatja, hogy egy pénzügyileg fenntartható nyugdíjrendszer élhet a, úgy, létezhet úgy, hogy nincs abban az országban ö, időskori szegénység, sőt a kettő együtt jár. De a fenntarthatóságot hogyan tudjuk definiálni, hiszen ezen is látjuk, hogy a különböző embereknek különböző jelentéssel bír. Én úgy gondolom, hogy van szerepe annak, hogy a közválaszon a nyilvánosság válaszol. Bizonyos országokban azt fogják választani az emberek, hogy magasabb járulékokat fizetnek, és cserébe magasabb ellátást kapnak majd. Máshol máshogy fognak választani. De ahogy az egyik dián Fischer úr is rámutatott, látható, hogy a jövőbeli ellátások csökkentése jelentős szerepet játszik abban, hogy a fenntarthatóságot biztosítsuk a jövőre. És akkor a megfelelőség kérdése ismét visszatér, mert hogyha például megvizsgáljuk azokat az adatokat, amelyeket mondjuk 30 évvel ezelőtt gyűjtöttek, tehát nem is olyan régen, hogyha nyugdíjrendszerekről beszélünk, akkor az időskori szegénység nagyon magas volt. Ennek a csökkentése az elmúlt 50 év szociálpolitikájának óriási eredménye. Tehát egy idős nem lesz szükségszerűen szegény. Bár reméljük, hogy ez a jövőben sem lesz így. Tudom, a nyugdíjba vonulás határidejét, tehát a nyugdíjjogosultság korhatárát emelni kívánja, mégpedig azért, mert úgy gondolja, hogy az várható életkor is nő, és inkább ezzel a lépéssel él, mint az ellátás csökkentésével. A 19 tagállamban, ahonnan vannak adataink, a 60-as, 70-es évektől 90-es évekig, a 62,5 férfiaknál és 60,8 volt a nőknél a legalacsonyabb nyugdíjba vonulási átlag életkor de már ekkor is elkezdtek emelni. Tehát a 19 tagállamban 64 az átlag, lesz az átlag várhatólag 2050-re. Már megtörténtek emelések, de még akkor is, a, de ezek az életkor határ emelések nem lesznek elegendőek arra, hogy ellensúlyozzák a megnövekvő várható életkor hatásait. 2050-re kettő évvel fognak tovább élni a férfiak nyugdíjas korukban, a nők pedig másféllel 2050-re várhatólag. Csehországban és Dániában szépen megemelték az életkort, stabilizálták 2040-re vagy 50-re előre nézve, az Egyesült Királyságban 2050-re tekintettek előre. 11 ország még mindig megmaradt, amelyek nem stabilizálták, nem rendszer, rendezték ezt az ügyet a nők számára. Bizonyos országok úgy döntöttek, hogy a, az élet ö, várható életkor módosuláshoz kapcsolják a nyugdíj életkor változást, és ez automatikusan követi egymást a két szám. Németország, Svédország, Magyarország és Szlovákia tartozik ebbe a csoportba következtetésre jutnék, gratulálni szeretnék a Fischer úr csapatának, hiszen nagyon érdekes dokumentumot tettek, raktak össze. Én is nagyon várom, hogy a különböző érdekelt felek hogyan fognak reagálni erre. Remélem, hogy az OECD-t is bevonják az analitikus munkába, hiszen minket is nagyon érdekel a jövőre vonatkozólag ez a téma. Köszönöm szépen, elnök. Köszönöm szépen a két előadást. Nagyon átfogóak voltak. Most pedig következik a vita. Először jelentéstevő asszonyunk, Hajmen Rajten asszony kap szót, még akkor is, hogyha rendünkön konkrétan nem így szerepelt ez a napirendi pont. Még nem sikerült megoldani a kompetencia konfliktust a Gazdasági és Monetáris Szakbizottsággal hivatalosan, de emlékeztetek arra, hogy az Európai Bizottság minket kért fel arra, hogy illetékes szakbizottság legyünk, és remélem, hogy az összes frakció mobilizálni fogja erőit, hogy ezt el is érjük. Tehát Omen Rojtan asszony a szó elsőnként. Ehm, Köszönöm, elnök asszony. Ö, tényleg jó lenne, hogyha ezt a témát mi kezelhetnénk, hiszen szociális jellegű, és ezért mi lennénk az illetékes bizottság. Biztos vagyok benne, hogyha a gazdasági és monetáris bizottság véleményez ezzel kapcsolatban semmi gondom, nincs ö, semmi ellenvetésem, nagyon szívesen együttműködnénk, én is. Ez az első megjegyzésem. A második pedig az, hogy A nyugdíjak témaköre eléggé széles körű. Szerintem több időt kellene szánnunk arra, hogy egymás között megvitassuk ezeket a kérdéseket, mert annyi különbség van a tagállamok között. Megígérem önnek is, és a kollégáknak is, hogy a lehető legnagyobb mértékben együtt működök majd, és akinek innovatív elképzelése van, kérem fogalmazza meg, hogy be, fogla, belefoglalhassam a jelentésbe. A Szociális Bizottságban nem akarunk nem egyértelmű elképzelésekkel megjelenni. Úgyhogy én nagyon szeretném, hogyha egyfajta elképzelést képviselnénk előttük. Elnök asszony, a nyugdíjaknak mindenféle háttere van, monetáris is többek között, de ha a szociális hátterét tekintjük, akkor nem csak az a kérdés merül fel, hogy fontos, hogy megélhessenek az emberek a nyugdíjukból, hanem az is, és ez egyre inkább felmerül manapság a társadalomban, hogy a nyugdíjasok a fiatalok kárára éljenek meg tisztességesen. Ha vesszük mondjuk Romániát vagy Bulgáriát, ahol legalább két embernek kell dolgoznia, hogy eltartson egy nyugdíjast, ez óriási terhet jelent. És ez a generáció van most a munkaerőpiacon, és rá kell döbbenniük, és nekünk is, hogy nem gondolkodhatunk mindig úgy, hogy a jövőben ezen jövedelemből fogunk megélni. Tudnunk kell azt is, hogy hogyan hozhatunk létre megfelelő rendszereket, amelyek segítségével tisztességes nyugdíjat kaphatunk. Ennyit a társadalmi háttérről. A második a költségvetési aspektus, és innen jutunk el majd a monetáris aspektushoz is. Az első kérdés az, hogy Európának kellene foglalkoznia a nyugdíjakkal. Én azt mondanám, hogy igen, Európa rendkívül fontos a nyugdíjak szempontjából, mert meg akarjuk teremteni annak a lehetőségét, hogy az emberek mobilis, mobilak lehessenek. Ez azt jelenti, hogy például elmehessenek egy másik országba tanulni, dolgozni, és akkor ne csak az állami nyugdíjra legyenek jogosultak, hanem a nyugdíjukra is. Úgyhogy minimális feltételeket kell teremtenünk ahhoz, hogy minden egyes ország létrehozhasson ilyen alapokat. Ez segít majd a mobilitásban is. Másodszorban ez nem csak a mobilitás elősegítése céljából fontos, hanem hát kell tudni ö, irányítani az embernek ö, azt a nyugdíját, amit önkéntesen gyűjtött össze mert gyakorlatilag itt csak egy késeltetett kifizetésről van szó, késeltetett bérek kifizetéséről. Úgyhogy szerintem ezt a szintet kell megvizsgálnunk. A nyugdíjak hordozhatóságát, az azonos feltételeket, hogyha az ember egyik országban él, a másikban dolgozik. Ez persze szociális kérdéseket is felvet, de ugyanakkor költségvetés és monetáris kérdéseket is. Miért? Mert amikor mindent finanszírozunk, nézzünk, mi lesz tíz év múlva. Hogyha mindent majd... Munt, dizelbe, en az a er straks de euro is... A felosztó kirovó rendszer szerint kell majd elbírálni, akkor nem tudom, hogy mi lesz, bár tíz év múlva ugye minden országban euró lesz, reméljük, hogy meg lesz a stabilitása is az eurónak, és ugye a Görögországgal folytatott tárgyalások során már tapasztaltuk azt is, hogy igenis a nyugdíjkorhatának erre jelentős hatása van. Persze nem föltétlenül. De ez azt is jelenti, hogy egy csomó értékről, normáról meg kell egyezni, meg kell vizsgálnunk azt, hogy hogyan tudjuk e köré megteremteni a nyugdíjrendszert. Persze ez igaz a nyugdíjintézetekre is. Most születtek meg a jogszabályok, január, januárban pedig majd megvizsgáljuk, hogy hogyan tudunk hozzájárulni ehhez. Tehát nyilván európai szinten kell foglalkozni ezzel a kérdéssel. Másodszorban pedig össze kell fognunk a Szociális Bizottsággal, nem képviselhetjük azt az álláspontot, amit a holland parlament már évek óta, hogy ez csak nemzeti kérdés. Nyilván össze kell fognunk, de valamilyen állásfoglalást azért közöset képviselni kell. Úgyhogy remélem, hogy segít majd nekünk a bizottság. Kastex asszony következik. Köszönöm szépen, elnök asszony. Én is nagyon remélem, hogy a foglalkoztatásügyi bizottság foglalkozik majd ezzel a témával, és lesz az illetékes bizottság, és talán így tudunk majd egy kicsit humánosabban foglalkozni a nyugdíjazás kérdéseivel, nem csak a Gazdaság és Pénzügyi Bizottság könyvelői szemléletét követve. Nos, a bizottság javaslatát alapulva nem lehet csak matematikai, statisztikai megközelítésből foglalkozni ezzel a kérdéssel. A bizottság teljesen matematikai jellegű modelleket állít fel, mintha ezek már ilyen előre elhatározott dolgok lennének. Ma elhatározni azt, hogy 2060-ban hányan lesznek az aktívak, illetve nyugdíjasok, teljesen olyan jellegű ö, ö, elképzelés, amely azon alapul, hogy akik 2060-ban aktív ö, dolgozók lesznek, még meg se születtek. Úgyhogy az elkövetkezendő években nehezen tudjuk majd eldönteni, hogy hogyan ö, alakul majd a születések aránya. Általánosságban visszaesést mutat mindez, főleg az új tagállamokban. Ma egyáltalán nem mondhatjuk meg azt, hogy ez a továbbiakban is így lesz-e, vagy pedig csak később születnek meg az első gyermekek, ahogyan ezt tapasztaltuk már olyan országokban is, mint például Franciaországban. Tehát, egy teljes rendszert és következtetést ilyen jellegű elképzelésekre alapozni, hát óvatosságra intenék. Nézzük az aktív időszakot. Elképzelhetetlen, hogy a foglalkoztatási ráta, illetve a munkanélküliségi ráta vonatkozásában ö, ilyen következtetéseket vonjunk le, mert ha vesszük a mai munkanélküliségi rátát. Ahhoz, hogy növeljük az aktívak számát, a fiatalok, a nők, az idősek számát figyelembe véve egy olyan forgatókönyvet is kell készíteni a nyugdíjazás vonatkozásában, hogy feltételezzük a teljes foglalkoztatottságot. Aztán ez a teljes könyvelői megközelítését, hogy csak a a bérből és fizetésből élőket figyelembe venni, egyszerűen kizárja azt, hogy más forrásokból is finanszírozhassunk mindent, mint a TB járulékokból. El lehet képzelni, hogy 2060-ig a nyugdíj járulékok fizetése a hozzáadott értékből kerül befizetésre bizonyos mértékben, hiányzik a zöld könyvből. Ugyanakkor azt hiszem, hogy az egyik alapvető kritika, amit megfogalmaznék, az az, hogy kizárólag a várható élettartam, illetve a nyugdíjkorhatár alapján közelítjük meg ezt a kérdést. Mert az Európai Bizottság nagyon sok jelentésben az aktív életciklust ö, alkalmazza, és pontosan figyelembe kellene, hogy vegye ezt a nyugdíjazási a nyugdíjba vonulási életkor vonatkozásában, illetve a jövedelmek vonatkozásában, globálisan tekintve az aktív életciklust nevezetesen, hogy az ember mennyit dolgozik volumen tekintetében, nem pedig a korhatár vonatkozásában. Szép d'avoir des projets. Mit várunk a bizottságtól? Az új aktív uh, életciklus vonatkozásában elképzeléseket, hogy hogyan fog kialakulni majd a, ez a flex uh, lehetőség, uh, hogyan néz majd ki uh, az aktív életciklus, uh, uh, hiszen bizonyos időszakokban dolgozunk, bizonyos időszakokban tanulunk, stb. stb. Mi történik azokkal, akik nem kerülnek ebbe az aktív ciklusba, hogyan finanszírozhatják majd ők a nyugdíjukat? Hasonlóképpen részletesebben kellene elemezni az várható élettartam kérdését. Ugyanis ezen mindig ledöbbenek, amikor azt hallom, hogy rendszeresen egyre tovább élünk. Tehát a várható élettartam ö, nő. Szerintem jobban meg kellene vizsgálnunk ezt a lehetőséget, és a bizottság is hozzájárulhatna ehhez a munkához. Nevezetesen kinek a várható élettartamáról beszélünk? egyáltalán hogyan változik a válható élettartam attól függően, hogy ki mit csinál, milyen munkahelyen van, hol csökken a válható élettartam, mi a vállalató élettartama annak, aki 60 éves koráig dolgozik, aki 65 éves koráig dolgozik, vagy 67 éves koráig dolgozik. Mert nagyon jól tudjuk, hogy az 55 és 65 év között végzett munka sokkal keményebben hat az várható élettartamra, mint a 20 és a 30 év közötti. Úgyhogy szerintem pontosítani kellene a problematikát annak érdekében, hogy reális javaslatokat fogalmazhassunk meg. Köszönöm szépen. Köszönöm szépen. Türnel asszony következik. Köszönöm szépen. Azt hiszem, hogy nagyon érdekes volt elolvasni ezt a zöld könyvet a bizottság tollából, és tényleg nagyon sok érdekes, fontos kérdést vett fel a jövőnk vonatkozásában. De ahogy az előadó is említette, tényleg nagyon sok közös ponton kellene találkoznunk európai szinten hiszen arról szól az egész, hogy meghatározzuk az Európai Unió szerepét ezen a téren, illetve azt a többletértéket, amelyet az Európai Unió adhat a jövőbeli nyugdíjakhoz. Legyen az a biztonság, a rugalmasság, illetve a nemzetek közötti különbség területe. Mert nem szabad tönkretennünk azt, amit eddig elértünk. Másodszorban. Úgy gondolom, hogy ebben a zöld könyvben nagyon sok jó gondolat van, a fenntarthatóság, a megfelelőség, a mobilitás terén, de nem nagyon kapcsolódik a jobb munkakörülmények, a munka megosztás vonatkozásában, illetve hogy mik az tényleges hatásai ennek. Ezt még nem vizsgáltuk meg, hogy a gazdaságra milyen hatással lesz, és a finanszírozásra ezt legalább meg kellene vizsgálni, és megemlíteni ebben a zöld könyvben. Aztán a rugalmas nyugdíjba vonulás kérdése, illetve egyéni megközelítése az egyes egyének életkörülményei szempontjából ez nagyon fontos lehet. Hiszen az ember elképzelhető, hogy egész életében dolgozott, és 55 éves korában befejezi a munkát. De dolgozhat 75 éves koráig is. Ezt teljesen egyéni alapon kellene vizsgálni. A kérdésem a bizottsághoz a következő. Önök szerint a parlament szerepét hogyan látják? Hiszen olyan koraira, korainak szabták meg a határidőt. Tényleg jó lenne, hogy egy kicsit több időt szállhatnánk erre a témára. Másodszorban az előadóhoz szólnék. Szerintem érdekes lenne tovább vizsgálódni ezen a területen, mert nagyon sok kompetencia nemzeti alapú, és ki lehetne talán a kompetenciát terjeszteni a nemzeti parlamentekre. Szerintem ez érdekes lenne a Lisszaboni szerződés szellemében bevonni a nemzeti parlamenteket. Ezt megtehetnénk mi is, mint szakbizottság. Nagyon kíváncsian várom a vitát, ez rendkívüli módon befolyásolja a jövő gazdaságát és a jövő szociális környezetét. Köszönöm. Koferáti úr következik, és utána Őri úr. Grazie, Presidente. Köszönöm, elnök úr. Úgy gondolom, hogy rendkívül fontos, hogy a zöld könyvvel foglalkozzunk, amely a nyugdíjakkal foglalkozik. Ez ugyanis az egyik legkényesebb kérdés, nem csak ma, hanem a jövőben elsősorban. Nagyon fontos, hogy hogyan közelítjük meg ezt a kérdést. Egészen más feltételekből indulunk ki, ez történelmi örökség, illetve különböző szociális helyzetek mások és mások. Ezért a nyugdíjrendszereket egy kicsit közelíteni kellene egymáshoz, ez pedig nem könnyű feladat. Ezért aztán úgy gondolom, hogy nagyon jó a bizottság kezdeményezése, hogy a fenntarthatóságot, a az, alkalmazható, az alkalmazkodó képességet is vizsgálja, mert nagyon nehéz a különböző ö, szociális költekezéseket és a köztük levő különbséget ö, megoldani. Szerintem ezt részletesebben kellene megvizsgálni, mint problematikát, és a bizottság ö, olyan megközelítésed él, ahol nagyon sok kérdés merül fel az emberekben. Csak egy-két gondolatot engedjenek meg itt. Amikor foglalkoztatásról beszélünk, ez nyilván egy nagyon dinamikus mutatót ö, kell figyelembe vennünk ö, a társadalombiztosítási rendszerekkel ma nem igazán kezdhetünk semmit, mert igen komoly gazdasági válságban vagyunk. Most sokkal nehezebb lenne bármit is tennünk, mint néhány évvel ezelőtt. Aztán ott van a várható élettartam. És figyelembe kell vennünk a járulékfizetések idejét szemben a járulék fizetés beszüntetése utáni időszakkal. Tehát ezeket az arányokat is meg kell vizsgálni. Meg kell próbálnunk harmonizálni egy kicsit, de ugyanakkor rugalmasabbaknak is kell lennünk. Amikor a fenntarthatóságról beszél, ez rendkívül fontos aspektust vet fel, az illegális munkavállalást, ami ugye kívül áll a TB rendszeren, és nagyon sok járulék kiesést okoz. Ennek negatív hatása van, amit figyelembe kell vennünk. És valahogy számszerűsíteni is kell. Azt hiszem, hogy az is fontos, hogy ne csak úgy növeljük a járulékfizetést, hogy tovább dolgozzunk, hanem vizsgáljuk meg azt is, hogy azok, akik legálisan vállalnak munkát, több járulékot fizetnek. Ez szinte minden rendszerben így van, egy bizonyos tőkésítési rendszer segítségével. Azt hiszem, hogy az egyszerűbb rendszerekhez már nem fordulhatunk vissza, de ha a tőkésítési rendszert vesszük, ami a jövő alapja lesz, már most nem szabad elfeledkeznünk arról, hogy az állami ö, társadalombiztosítási rendszerek ö, soha nem lesznek elegendőek. Három pillére van szükség. Az egyik legyen az állami, aztán egy magán, a megtakarításokból táplálkozva, tehát a fizetések egy részét a kollektív szerződéseknek megfelelően egy bizonyos rendszerbe lehet irányítani. Aztán egy ösztönző rendszer, amely aztán egy harmadik pillért alkotna, ami aztán megint csak a magán megtakarításokból táplálkozna. Hogyha valaki például jobb garanciákat szeretne a jövőre, akkor akár adókedvezményt is kaphatna a harmadik pillérnek megfelelően. Ez pedig a megtakarításokból ö, fog, ö, táplálkozhatna, amit megint csak a, a kormány ö, támogat. Aztán ott van a mobilitás kérdése. Itt nem az állampolgárok mobilitásáról van szó, hiszen egyre mobilabbak az emberek, és ugyanakkor egyre többen jönnek nem európai országokból, itt dolgoznak nálunk, és aztán utána hazamennek. És teljesen fair, hogy megpróbálják hazavinni azokat a járulékokat, amelyeket itt fizettek, hogy a saját TB rendszerükbe irányítsák át. És ez fog történni a jövőben is. Az elkövetkezendő 20-30 év során, hogyha a jelenlegi tendenciákon alapozunk. Ha kevesebb gyerek születik az elkövetkezendő 5 évben, akkor demográfiai problémákkal kell szembenéznünk, hiszen ö, a világ más tájairól is ö, ide jönnek majd a munkavállalók, de nem akarnak itt maradni, hanem haza akarnak majd sokan térni, és vinni magukkal ezeket a jogukat. Köszönöm szépen. Köszönöm szépen. Őri úr, aztán Jászövezka asszony. Köszönöm szépen. Igen, köszönöm szépen, Ez egy igen gondolatébresztő anyag, de kétségkívül nem csak a, a kérdések, hanem amit sugalod is magán további kérdéseket vet föl. Nekem figyelemre méltónak tartom azt, amit François Castex fölvetett, hogy van valóban egyfajta könyvelői szemlélet, ami jellemzi, tehát kizárólag azokból a részben európai hagyományokból, részben jelenleg működő rendszerek logikájából indul ki, amelyeket megszoktuk, tehát vagy egy Bismarcki, vagy egy latin öngondoskodáson alapuló rendszer, illetve ezek különféle kombinációjából indul ki, miközben a globális versenyben olyan versenytársakkal kerülünk szemben, akik egészen más alapon gondolják azt, hogy az idősebb generációk jólétéről gondoskodni kellene. Gondolok itt Ázsiára, egyes amerikai vagy dél-amerikai rendszerekre. Tehát nem biztos az, hogy nem lehetne több, kreativitással közelíteni magához a a járulékok és az életkor dihotómiájában megfogalmazni részben a kérdéseinket, részben a javaslatait. Számos más lehetőség is van, a közfinanszírozások, adózáson keresztül, és a többi, és a többi gondolni. Nyilvánvalóan, ha a járulékok és az életkorban nézünk, akkor ez valóban szigorúan kötődik azokhoz, akik dolgoznak, legálisan dolgoznak, folyamatosan fizetnek, és ilyen módon részesei ezeknek a rendszereknek, miközben különösen, ha tekintetbe vesszük a pláne egyes európai országokban a különösen alacsony foglalkoztatási szintet, maga ez a logika is erősen meg megkérdőjelezhető, ha külön, ha tekintetbe vesszük valóban elhangzott már itt a fekete munkának különféle arányú, de sajnos az egész Unióban egyre inkább elterjedő mértékét, akkor, az, akkor azzal fogunk szembesülni, hogy nem egyszerűen csak a demográfiai folyamatok romlanak, hanem egyre többen lesznek olyanok, akik járulékkal nagyon kevés részét járulnak hozzá azokhoz a a kiadásokhoz, vagy azokhoz a, a juttatásokhoz majd, amelyek régén tartanának később, és ez nincs itt. Tehát ez az, e, ez az egyik probléma. Én nem tartom abszolút evidenciának azt, és számomra is kérdés, hogy csak ebben lehet fogalmazni, vagy növeljük a, a korhatát, vagy növeljük a, játé, a járulékot, és ezen kívül nincs más, különösen nem, miután, ha úgy tetszik, ez a hivatali, vagy elszámolási, vagy könyvelői szemlélet nem számol azzal, hogy vannak egyéb típusú társadalmi kockázatai is a nyugdíjrendszerek építésének vagy változtatásának. A minap éppen Franciaországban voltak óriási demonstrációk és tiltakozások, de a többi európai országban is, és minden politika gyakorlatilag azzal kell, hogy szembesüljön, hogy abban a pillanatban, hogy vagy egyik, vagy másik elemhez hozzá akarok nyúlni, akarom reformálni, hihetetlen mértékű ellenállással találkozhatunk. Én a magam részéről tehát üdvözlöm azt a ami elhangzott itt az előadóink részéről, hogy talán itt az ideje annak, hogy megkongassuk a vészharangot, és valami nagyszabású konferenciát, összejövetelt rendezzünk, mit tudom én, a, a klíma kérdések megvitatásának a, a formájára, ahol az összes érdekeltet valamilyen módon megpróbáljuk összeterelni és megérteni azt, hogy az biztos, hogy így nem mehet tovább, ahogy most van, de egyelőre nagyon-nagyon messze vannak egymástól a megközelítések, arról nem beszélve, hogy maguk az egyes rendszerek is nagyon messze vannak egymástól. Külön probléma ugye egy másik aktuális vita, 14, hogyha jól emlékszem, európai ország külön vitába bonyolódik a költségvetési hiány elszámolásának kapcsán a több pillérű nyugdíjrendszerek hatásainak a, a, az elkönyvelésében. Nevezetesen arra gondolok, hogy például a az új, újabban csatlakozott tagországok egy részénél a csatlakozás feltétele volt az, hogy az akkor éppen divatos, vagy akkor éppen leginkább meggyőzőnek tűnt rendszert, nevezetesen a kötelező rendszereken belül a felosztó kirovó és a tőkefedezeti magánrendszert be kellett vezetni. Az ezáltal a felosztókívó rendszerekben keletkező hiány viszont nem része a költségvetési hiányoknak, és ilyen értelemben van egy aránytalanság azon országok között, akik, akik ezt más formában más formában könyvelhetik el. Ez is egy olyan vita, ami most naponta hogy mondjam, izgatja a kedélyeket, és egyelőre nem látjuk a megoldást. A válság feltételei egyébként rontják az esélyét annak, hogy épeszű vagy értelmes kompromisszumokkal jöjjünk ki belőle. Magára a, nyugdíj, a, a, a nem szerepel még fölvetés formájában sem, az, amit egyébként az Európai Néppártnak a programjában is szerepel, mint egy lehetőség, a rugalmas nyugdíjkorhatároknak a kérdése, nevezetesen, hogy még a kötelező rendszereken belül és a kalkulációkhoz képest is lehessen választani abban a tekintetben, hogy alacsonyabb nyugdíjért hamarabb megyek nyugdíjban, vagy magasabb nyugdíjért később megyek nyugdíjban, és végül is az egyensúlyt egyfajta e, e, módon kiegyenlíthetik az ilyen típusú választási e, lehetőségek is. Nyilván a, a családpolitikákról és egyéb járulékos területekről, amik befolyásolhatják a jövőbeni rendszerek hatékonyságát vagy fenntarthatóságát ugyancsak nem beszéltünk. Tehát én úgy látom, hogy nagyon, nagyon, nagyon sok a kérdés, még több kérdés a vitában valószínűleg föl fog merülni, és hozzáadódik ahhoz, amelyeket a, a bizottság köszönet neki föltett. Tehát javaslok, ahhoz, én csatlakoznék ahhoz, amivel Ria kezdte a itt a parlament részéről, hogy az a fajta társadalmi kommunikáció vagy konzultáció, amely jelen pillanatban november 15-ig határozta meg, hogy mindenki adja le a javaslatát, ez túl rövidnek tűnik. Én azt gondolom, hogy több időre lenne szükség, még egészen konkrétan is, mi például a néppártban szeretnénk december elejére, akkorra kaptunk az előadóktól pozitív visszajelzést, egy hearinget rendezni. Mindenféleképpen azt szeretnénk javasolni a magunk számára is, de talán a bizottság is emögé állhatna, hogy ezt ki kéne tolni egy kicsit ezt a határidőt, és szélesíteni, hogyha úgy tetszik a, a konzultációnak és a közös gondolkodásnak a, a menetét, és természetesen minden további lépésben, minden további részben szeretnénk igen aktívan működni. Köszönöm szépen. Köszönöm szépen. Jaszovleszka asszony, és utána Kunt asszony. Köszönöm szépen. Én az optimisták közé tartozom. Úgyhogy én úgy gondolom, hogy a mi szakbizottságunk fogja megnyerni ezt a versenyt, hogy a zöld könyvről a vitát lefolytassuk. lefolytathassuk. Ami magát a zöld könyvet illeti, ahol az európai lakosság öregedéséről van szó, nincs szó a születések számának visszaeséséről. Pedig szerintem nagyon fontos lenne, hogyha vegyes rendszerekről beszélünk, akkor függenie kell ennek a generációk megújulásától. Úgyhogy a születésekről igenis beszélni kellene. Ami a foglalkoztatottságot illeti. Gondolom, hogy a zöld könyv felveti a nemek közötti egyenlőtlenség kérdését, illetve a nyugdíjba vonulás kérdését azok esetében, akik nem dolgoznak annyit azért, hogy a családjuknak szentelhessék idejüket. A nőkről van itt szó, akik egy ideig nem dolgoztak, mert gyerekeket neveltek. Úgyhogy szerintem rá kellene koncentrálnunk erre a területre is. Egy másik kérdés, ami aggaszt, a megfelelő nyugdíj kérdése. Mert az az érzésem, hogy egyre inkább a gyakorlatról beszélünk, nem pedig a valós jogosultságokról, amire szert kellene tennünk a munka során. Végül pedig úgy tűnik számomra, hogy el kellene fogadnunk egy olyan módszert, amely minden tagállamban azonos, annak érdekében, hogy objektíven lehessen értékelni a nyugdíjrendszereket a tagállamokban. És úgy gondolom, hogy ez minden ö, korosztályra ö, kellene, hogy vonatkozzon, azokra is, akik éppen most kezdtek el dolgozni a szankciók komolyságát növelni kellene azon országok vonatkozásában, ahol olyan nyugdíjreformot vezetnek be, amelynek következtében az állami deficit növekszik. A nyugdíjreformnak ugyanis pontosan ahhoz kellene hozzájárulnia, hogy az államadóság csökkenjen. Azt gondolom, hogy az európai intézményeknek szankcionálnia kellene az ellenkező eseteket. Köszönöm szépen, elnök asszony! én is azt gondolom hogy itt sok sok időre van még szükség eh, amíg egy olyan árnyalt képet tudunk saját magunk számára is felrajzolni ami megnyugtató alapját képezi aztán a döntéseknek. ez egy nagyon jó anyag nagyon sok minden benne van és nagyon sok minden nincs benne. azt hiszem hogy mindenki minden hozzászóló az egyensúlyokat eh, kereste illetőleg a dilemmákat rajzolta inkább föl. azt hiszem hogy mindenképpen veszélyes az hogy egy krzis közepén amikor nyilvánvalóan egy nyugdjrendszernek a fenntarthatósága a legélesebb kérdés hogy akkor hozunk hosszú távú döntéseket olyan döntéseket amelyeknek nagyon könnyen áldozatul eshetnek az európai megoldásaink és azt hiszem hogy ettől nagyon sokan óvtak a, megszólalók hogy ebbe a vesz, ezt, ezt ne vagy ki tudjuk iktatni a veszélyek közül nyugdjrendszereknek nagyon fontos jellemzője az hogy kiszámthatóak legyenek stabilak legyenek ez összefügg a járulékfizetési hajlandósággal azzal is hogy mire számthatnak az emberek mennyire tudják rábzni magukat egy nyugdjrendszerre a generációk közötti szolidaritást feladni szintén nagyon veszélyes lenne a nyugdj nem csak pénzügyi kérdés ez is sokszor elhangzott ma hogy itt nagyon vigyáznunk kell hogy ne tolódjunk el ebbe az irányba. nagyon sokszor úgy használjuk az öngondoskodást hogy közben elfelejtjük hogy tulajdonképpen a kötelező nyugdjbiztostás az öngondoskodás része és úgy kezeljük mintha csak a kiegésztő biztostások a második harmadik pillér lenne az öngondoskodásnak az eleme. én azt hiszem hogy ez is nagyon fontos hogy erre figyeljünk. evidens evidens követelmény a szolgálati idővel arányos nyugdjszínvonal illetőleg egy arányos és méltányos teherviselés a forrástermelő generációk számára ez megint egy olyan egyensúly amit meg kell találnunk. a másik régi dilemma a biztostási elemeknek az aránya amely szembe mehet a társadalmi kohézióval ez is sokszor fölmerült ma. az egyéni számlás rendszer felvetésekor könnyen elfelejtjük azt hogy az öregségi kockázatokat tudja kezelni másfajta kockázatokat nem tud kezelni. sokszor csak arról a, a nyugdjba vonulási korhatár emelésről beszélünk tudjuk hogy a korcentrum kérdése legalább ilyen fontos és nagyon sokszor a korai nyugdjba vonulás mögött nem csak egészségügyi problémák vannak hanem a munkahelyek megtartásának a nehézségei is azt hiszem hogy ezt nagyon sok tagországban ismerjük az mindenképpen egy nagyon fontos terület hogy a tájékoztatás nyugdjtudatosság kérdésében előrébb lépjünk ez a nyugdjtanácsadói központ az mindenképpen egy jó ötlet. uniós szintű iránytás egységes nyugdjrendszer azt hiszem hogy nagyon távol van ahol lépni tudunk az részben a korcentrum kitolása a monitorozás a jó gyakorlatok ismertetése és egy szakpolitikai összehangolás tulajdonképpen a tagállamok között. köszönöm szépen! Madame Marking. Marking asszony, majd Kessler úr. Köszönöm szépen, elnök Köszönöm, elnök asszony, rövid leszek, hiszen nagyon sok hozzászólást hallottunk már a szakbizottság tagjaitól. Nagyon sokan elmondták, hogy mennyire pénzügyi, monetáris és szociális kérdés, a, a nyugdíjrendszerek kérdése, és a bizottsági kollega azt mondta, hogy a nyugdíj az nyugdíj, ebből a szempontból is meg kell vizsgálni. Az előadó elmondta, hogy szeretne egységes vonalat kialakítani, ami nem lesz könnyű, hiszen nagyon összetett kérdéssel foglalkozunk. Amikor az EU szerepét vizsgáljuk, sokan azt mondták, hogy mennyire fontos a hordozhatóság, a mobilitás, valamint a valuták stabilitásának kihívása is fontos kérdés, amit el kell ismernünk, de a demográfiai kihívás a legfontosabb szerintem. Sokan azt mondták, hogy az EU-nak itt nagyon fontos szerepe van. Azt kérdezték tőlünk, hogy az EU hogyan adhat többletértéket a kérdéshez, és ezen gondolkoztam. Elolvastam a zöld könyvet, és két dolgot tartottam szemem előtt az egyik, hogy hogyan tudunk parlamentként válaszolni, és azt, hogy a állampolgárok hogyan tudnak reagálni a konzultációra. Nagyon jól írja le, és nagyon egyértelműek a kérdések is, és szemembe ötlött az ötkönyv olvasásakor, hogy nagyon sok civil szerzetet azt mondja, ez a, ez a vita eléggé elkedvetlen, nem szeretném kritizálni, de szakértői tudás nélkül egyszerűen nem vagyunk képesek megfelelő válaszokat adni, amelynek értelme lenne és hasznos lenne Ebben az összefüggésben nagyon egyetértek az előttem szólókkal arról, hogy hosszabb eh, időre lenne szükség, és nem csak arról beszélek, hogy a civil szervezetek mit mondanak, de az, hogy én magam is szeretném megérteni, hogy mi történik itt. Volt két meg, eh, megjegyzés a fenntarthatóságról. A fontos dolog, amit elmondtak, amelyet más eh, felszólalók nem hangsúlyoztak, hogy olyan szakaszba értünk, ahol a formális ellátás felválthatja az informálisat, és ebben az összefüggésben sokkal nagyobb nyomás helyeződik a fenntarthatóságra. Ezért meg kell néznünk az informális ellátás támogatását, és ott azt kell megvizsgálnunk, hogy nagyon sokan, akik részt vesznek az informális ellátásban, ki kell lépniük a munkavállalásból azért, hogy gondoskodni tudjanak, és ez alatt az idő alatt nem tudják a nyugdíjjogosultságokat növelni, elfogy a fizetésük, és ezért a nyugdíjuk is kevesebb lesz. Az informális elláta, ellátók helyzetét is meg kell vizsgálnunk, hogy a, azért, hogy a nyugdíjak fenntarthatóak legyünk. Az OECD-ből jött kollega azt mondja, eh, amely számomra a legfontosabb kérdés, a redistributív, az újraelosztó eh, jellegéről beszélt a nyugdíjaknak, amely rengeteg vitát eh, fog generálni, és nagyon érdeklődéssel vállom ezt a vitát. Rövid ö, utolsó megjegyzésem, a bizottság a, a fizetésképtelenségi irányelv megvalósításáról beszélt, tanulmányt kezde, kezdeményeztek, és várom az eredményeit e, e, ezen a területen a szakbizottságunk nagyon sok megjegyzést tett. Őri úr a franciaországi tüntetésekről beszélt. Hadd mondjam el, hogy Írországban ez volt az a kérdés, amely több tízezer ember ott vit az utcára. Ez az egyetlen olyan kérdés, ahol ahol a, a, akkor, amikor az, az öregségi nyugdíjhoz akartak hozzányúlni. Végül a bizottság beszélt az információról és az információs termékekről, ezeknek standardizálásáról, amelynek nagyon indokolt, az az érzésem, hogy igen nagy szükség van erre, de szeretném tudni hallani, hogy mit gondolt erről a bizottság. Köszönöm. Kessler. Kessler úr. Köszönöm szépen. Köszönöm szépen, csatlakoznék az előzőm szólókhoz, előttem szólóhoz. A nyugdíjrendszer olyan téma, amit itt kell megvitatnunk ebben a szakbizottságban egyetértünk abban, hogy mi felelünk ezért a kérdésért, és van két olyan kérdés, ahol hektikus lesz a vita a szakbizottságban és a parlamentben is, meg az összes többi szakbizottságban. Egyrésztről a, az a kérdés, amelyet nem kerülhetünk meg, a felelősség kérdése hol kezdődik és hol ér véget, amely ez az ez fogja felzaklatni az egész politikai spektrumot, és erre fel kell készülnünk. És egy valaki azt mondta, hogy meg kell gondolnunk a szürke területek kérdését, a munkaerőpiac szürke területét, a be nem jelentett illegális munkavállalók kérdését. Ez minden országot érintő probléma, és nem juthatunk egyetértésre akkor, hogyha nagyon gyorsan próbáljuk ezt elintézni, valamint a különböző rendszerek szankcióit is. Németországban, az én országomban a munka, munkavállalók fi, finanszírozzák a rendszert. Mi történik tehát a az olyan hivatalnokok nyugdíjával, amelyekbe nem fizettek be más hivatalnokok. Ez egy olyan vita, amelyben a tagállamok véleményét szeretnénk kikérni. Én fiatal munkavállaló volt, voltam egészen mostanáig. Az volt a problémám, hogy ha nem, jutom, nem érem el a nyugdíjkorhatárt, akkor vajon valami a vállalati jogosultságomat átvihetem -e egy másik országba, egy másik munkavállaláshoz, és nagyon örülök annak, amit a bizottság elmondott. De ez nem egy egyértelmű egyetértés, hanem azt ki kell alakítanunk. Minden nap azt mondjuk, hogy egyre nagyobb mobilitásra vágyunk, és a fiataloknak meg kellett gondolniuk, amint befejezik tanulmányaikat és elhelyezkednek, eltarthat ez akár két évig is, és akkor egy másik államba, másik foglalkoztatásba mennek át. Ez a vita egyik része. Végül pedig, egy nagyon fontos megjegyzés, a jelenlegi foglalkoztatási helyzet ismeretében és azok az, és a nyugdíjasok helyzetének ismeretében szerintem nem feltételezhetjük azt, hogy a befizetési rendszert ki tudjuk egyensúlyozni. Tehát nagyon fontos, hogy a magán társadalombiztosítók vagy a vegyes magán és közfinanszírozott nyugdíjbiztosítási rendszerek esetében, hogy ugyanez a kiegyensúlyozás megtörténjen lehetnek három, lehet három pillér, pillére, hogy valaki mondta, ezek választási lehetőségek Európában, amelyeket részletesen meg kell vizsgálnunk az egyes tagállamokban, de szerintem a szakbizottságban és a jelentésünkben nagyon fontos lesz ezt meg, megvitatni, és várom az erről folyó vitát. Köszönöm. Csak egy percet tudok adni Kesszel asszonynak, mert már is ö, túlléptük a rendelkezésünkre álló időt erre a napi rendi pontra. Nagyon röviden kérem. Nella traduzione ho dato un altro nome. E vorrei dire molto brevemente tre considerazioni. La prima... Két-három megfigyelésem lenne, nagyon gyorsan. Először is úgy gondolom, hogy ez a vita mutatja, hogy mennyire alapvető fontossága az, hogy holisztikus megközelítést alkalmazzunk. Szociális, gazdasági és foglalkoztatási ügyeket is figyelembe vegyünk. Jó, átfogó vitát kell erről a témáról folytatnunk. Másodszor úgy gondolom, a zöld könyv nagyon érdekes, és gyümölcsöző eredménye a munkájuknak. Azonban a konzultációra szánt idő nagyon rövid, ahogy az előttem szólók is mondták. Nincs időnk arra, hogy a különböző dolgokat, amelyeket alaposabban meg kell vizsgálni, összevessük. És harmadsorban megerősíteném, amit sok előttem szóló is említett, különösen konferáti asszony, vagy konferáti úr, különféle rendszerek vannak. Két alapvető olyan nyugdíjrendszer van, amelyek többé-kevésbé a összeomlás felől egy tőke visszatőkésítés felé mozdultak el. Visszatőkésítés nélkül nem tudnánk megoldani a fenntarthatóságokat, és szerintem a fiatalok ideiglenes foglalkoztatása nem megfelelően szilárd alap ehhez. Úgy vélem, hogy egy rugalmas jóléti rendszert és egy rugalmas foglalkoztatási rendszert kell megvizsgálnunk valamilyen progresszív módon bevezetve. Úgy gondolom, hogy kicsit túl semleges ez a zöld könyv. a különböző rendszerek egymáshoz közelítése tekintetében egész egyszerűen csak összehasonlítja őket. Ha megvizsgáljuk, hogy a különböző tagállamok hogyan közelítik meg a kérdést, rengeteg különböző nyugdíjrendszer van. Olyanok is, ahol például a nők kapnak öregségi nyugdíjat, nyugdíjat, de nagyon alacsonyat, hiszen nagyon kevés volt a ledolgozott évük például. Azonban vannak olyan úgynevezett csendes hozzájárulások is, ahol az emberek befizetik a járulékokat, de túl keveset fizetnek be ahhoz, hogy végül nyugdíj legyen belőle. Úgyhogy a munka és a családi élet összeegyeztetése is egy fontos aspektus, amit figyelembe kell vennünk. Elnézést, csak megszakítom önt. Egy percre adtam meg a szót, mert most már a végénél járunk a témának, úgyhogy elnézést. Még egy-két dolgot engedjenek meg. Először is úgy gondolom, hogy mindenkit az aggaszt, hogy mi a határidő a válaszra a bizottság részéről. Ha a bizottság tényleg komolyan akar konzultálni a parlamenttel, november 15-e nem igazán reális dátum. Úgyhogy reméljük, hogy egy másik dátumot fog megállapítani a bizottság, mert akkor még mindig konfliktusban lesz a két szakbizottság, és hát elég nehéz lesz véleményezni egy ilyen összetett témát. A parlament részéről ez nem fog menni ami a, konf- a kompetencia konfliktust illeti. Úgy tűnik, hogy minden frakció támogatja, hogy mi legyünk azok, mert előteljesen az üzenet az állampolgáraink felé. Hasonlóképpen a bizottságnál és a tagállamokban folyó eseményeknél, hogy jobb legyen a szabályozás, Úgyhogy remélem, hogy sikerül majd meggyőzni a gazdasági és monetári bizot, monetáris bizottságot. Amit Harkin asszony mondott a láthatóság vonatkozásában, egy dolgot szeretnék csak felvetni, hogy mennyire összetett mindaz, ami létezik pillanatnyilag. A 13-as pontra utalnék. Közös stratégiát kellene az Európai Uniónak kidolgoznia a részvétel vonatkozásában. Hát millió a válasz erre a kérdésre a szakértők részéről is. A feltett vagy fel nem tett kérdések vonatkozásában, hogyha lenne időnk, nyilván vissza kellene térnünk erre, jó lenne, hogyha egy csomó konkrétummal ö, támaszthatnánk alá ezt a témát. Ugye európai megközelítésről beszélünk, de mi a fél helyzettel az egyes tagállamokban? Egyáltalán milyen hatással vannak ezek a nyugdíj reformra? Hát nagyon jól tudjuk, hogy ezek a különbségek léteznek. Miért beszélünk európai megközelítésről? Nyilván a minimál bérről kellene először beszélni, illetve ennek küszöbéről, a nyugdíj küszöbről, ami a minimális összeg lenne. Aztán a munkáról, az adórendszerekről, amelyek ösztönöznek esetleg a nyugdíjrendszerek finanszírozására. A válság ugye a közpénzeket is sújtotta, eh, de ugyanakkor nem beszéltünk eh, a nyugdíjra gyakorolt hatásáról, a tőkésítésről. Egyetértek többekkel, akik arról beszéltek, eh, hogy a nyugdíj által felvetett kihívások vonatkozásában egyáltalán nincs esélyegyenlőség a nemek között. Végezetül pedig tudom, hogy a zöld könyv nem ezzel a célral készült elsősorban, de azért felvetődik bennem az a kérdés, hogy nem lenne hasznos, hogyha felvetnénk a hosszú távú uh, beruházások kérdését, a szociálisan felelős beruházások problematikáját. De remélem lesz még erre alkalom, hogy visszatérünk ezekre a kérdésekre. Nagyon kevés az időnk, hogy ezt a vitát lezárjuk. El kell mondanom, hogy eléggé csalódott mindenki, hogy ilyen rövid az időnk, de csak két percet tudok sajnos adni a meghívottainknak, hogy elmondják, hogy melyek a legfontosabb pontok, amiket megjegyeznének az eszmecseréből, és szeretnénk, hogyha majd részletesebben is foglalkozhatnánk ezzel a témával, amely Rajter asszony jelentésével. Fischer úr először elképzelhető, hogy a dátumot kicsit kitoljuk a zöld könyvről, mert egyébként ennyi idő alatt sajnos a parlament komoly választ nem tud adni. De csak két perce van, mert még van egy nagyon fontos napi rendi pontunk. Köszönöm szépen. Köszönöm szépen. Attól tartok, hogy nem tudok közvetlen választ adni önnek, mert nem én döntök ebben. Azt még el szeretném mondani, hogy azért a négy hónap nem olyan rövid idő, az általános ö, időt ö, tekintve a konzultációkra, de figyelembe véve megjegyzéseit, továbbítom a kérést, és elmondom majd, hogy mit tehetünk. Azt szeretném elmondani, hogy rendkívül érdekesnek találtam a vitát, nagyon sok fontos kérdést vetettek fel. Nem vagyok biztos abban, hogy a felvetett kérdések tényleg nem szerepelnek a zöld könyvben, de felvetettem, a bizony, fel, feljegyeztem a bizonytalanság, a fekete gazdaság problematikáját. Ezek benne vannak mind a zöld könyvben, de talán nem elég erőteljesen. Aztán a családpolitika, a nemek kérdése, a gondozás kérdése, ezek tényleg nagyon fontosak ö, a jövőbeli ö, nyugdíjrendszerek ö, kialakítása szempontjából. Aztán a kompetencia kérdését is feljegyeztem, illetve azt, hogy az Európai Unió letértéket kell, hogy képviseljen. Hiszen nem csak a bővítésére akarunk bővíteni, hanem azért, hogy valamivel segítsünk a tagállamoknak. És gyümölcsöző nyugdíjpolitikát tudjunk kialakítani. Attól tartok, hogy hogyha csak két percem van, akkor csak ennyit tudok mondani, de azért még elmondanám, hogy mindig is készen állunk az együttműködésre a parlamenttel ebben a témában is, és nagyon remélem, hogy a, számíthatok az önök együttműködésére, én kész vagyok erre. De érdeklődéssel várom az érdekes vitát a mai nap, ahon hallottak alapján, mert nagyon sok érdekes kérdést vetettek fel, nyilván ez a továbbiakban is így lesz, köszönöm. Elnök a konzultációs időt figyelembe véve egy hónap azért a szabadságolási időszakra esett, úgyhogy nagyon remélem a következő szakbizottság ülés során jön a biztos hozzánk, úgyhogy remélhetőleg neki is fel tudjuk tenni ezt a kérdést közvetlenül. White House úr, ugyanazok a föltételek. Nem, az, nem az én dolgom, hogy minősítsem a bizottság munkáját, csak azt akarom elmondani, hogy az OECD-ben milyen munka folyik most. Jelentést készítünk az OECD országok nyugdíjrendszeréről, amelyben nagyon sok EU tagállam is van, és ez decemberben fog megjelenni, és ez külön fejezetben fo foglalkozik majd a nyugdíjkorhatárral, a várható élettartam változásával és a, az ilyen ö, számítások bizonytalanságaival és azzal, hogy egyes tagállamok miként reformálták meg a nyugdíjrendszereket, és hogy miként kapcsolódik ez a, ez a bizonytalansághoz. Ez jelenik meg decemberben, következő évben pedig egy jelentést adunk ki arról, hogy a nők milyennek milyen helyzete van a nyugdíjrendszeren belül, milyen összehasonlítjuk a nők és férfiak helyzetét, részleteiben megvizsgáljuk ezeket, különösen a nők, nőkkel való bánásmódot a munkaerőpiacon, akkor, hogyha ők gondoskodó feladatot vállalnak, és azt vizsgáljuk, hogy miként lehet a nyugdíjrendszereket modernizálni úgy, hogy alkalmazkodjanak a nők, férfiak változó szerepéhez a társadalomban ezzel a két dologgal. Remélem, hogy meg tudom önöket ismertetni a jövőben. Köszönöm szépen. Köszönöm szépen. Hát itt most csak első eszmecseréről volt szó, olyan Dújtan asszonynak még gyorsan adom meg a szót, de nagyon röviden. Igen, nagyon rövid leszek. Először is. Mindenki észrevette azt, hogy nagyon sokunk, aki felszólalt, számos különböző pontot vetett fel, amelyek a saját országuk perspektíváját kapcsolják be a vitába. Éppen ezért abszolút szükséges, hogy több időnk legyen a saját vitánkat lefolytatni itt a szakbizottságon belül. lehet, hogy nekem és egyes képviselőknek négy szem közt is kell vitákat folytatnunk, de mindenképpen egy tisztességes, jól megírt, egy irányba ható jelentést szeretnék írni, nem csak egy kívánságlistát. Aztán a nemek közötti egyenlőtlenség kérdésével kapcsolatban, amit itt már együtt elértünk, abban is megmutatkozik az, hogy tudjuk, hogy a nőket támogatni kell, értékelni kell Európában. Látjuk az Európai Bíróság joggyakorlatából is, hogy különböznek a nők és férfiak nyugdíjai, pedig ugyanarra a jogra kellene, tehát ugyanarra kellene, hogy legyen joguk. És ráadásul például egy elvált nőnek is nagyon hátrányos helyzete tud kialakulni. Aztán a részmunkaidősök is jobb a helyzetbe kell, hogy kerüljenek, és úgy gondolom, hogy az én országom tapasztalataiból le, ö, szűrhetjük azt, hogy ez megoldható. Nem azt mondom, hogy nem megoldhatók ezek a dolgok, de a, nagyon sokszor a nemzeti hatóságoknak kell lépniük. Nem tudjuk egyszerűen megfogni ezt a zöld könyvet, és akkor lefedni egy csomó olyan területet, ami igazából a nemzeti hatóságok hatáskörébe tartozik. A nemzeti hatóságoknak a saját feladatukat el kell végezni. A, mi nekünk azt kell megvizsgálni, hogy mi az európai helyzet, hogy európai szinten mit kell tenni. Az európai joghatóság hol ér véget és hol kezdődik a nemzeti. Köszönöm, hogy az elnök asszony. A következő ülésünkön remélhetőleg már megoldódik a gazdasági és a foglalkoztatási bizottság közötti vita, és akkor <clears throat> amikor itt lesz a bizottság, már kompetens bizottságként tudunk velük vitat folytatni egy kérdés-válasz szekciót is szeretnénk majd tartani, hiszen most kicsit frusztráló, hogy ilyen rövid időnk volt, és erre nem volt lehetőség. Az utolsó napi rendi pont következik, a tízes. Az unió gazdasági irányításának és stabilitási keretének javítása, különösen az euróövezetben. Szeretném előre megköszönni a tolmácsoknak, hogy adnak nekünk még 10 percet, és mindjárt megadom David Diogo Fejó úrnak a szót a gazdasági szakbizottság részéről, illetve előadónknak David Kassának. Köszönöm. Köszönöm, elnök asszony. Megpróbálom a lehető legrövidebbre fogni. Ahogy tudják, az ECON jelentése az EU gazdasági irányításával foglalkozik. Ez a jelentés nyolc javaslatot fogalmaz meg. A vélemény tovább akarja mélyíteni ezeknek az ajánlásoknak a foglalkoztatási perspektíváját. Találkoztam több kollégával a szakbizottságból, ideértve az árnyékelőadókat is. Rengeteg ötletünk volt, de sajnos nagyon rövide kellett fogni, fogni mert volt egy 1500 leütéses limitünk. Az volt azonban a szándékunk, hogy ezeket a kérdéseket kidolgozzuk egy módosítás révén. A következőket javasoljuk. Először is egy felügyeleti keret javaslata, amely két oszlopból áll, az egyik a gazdasági szakpolitikákra, a másik a foglalkoztatási szakpolitikákra, amely lehetővé teszi, hogy a foglalkoztatási politikákat EU szinten áttekintsük. Szeretnénk a foglalkoztatási szakbizottság szerepét erősíteni, hogy foglalkozni tudjon a határon átnyúló foglalkoztatási kérésekkel is azt szeretnénk, hogy az, a parlament a lehető legtöbbet vegyen részt a gazdasági és a foglalkoztatási szakpolitikák felügyeletében, és az ECON jelentése hivatkozik a szankciókra a szabálysértések esetében, a stabilitás és növekedési paktum esetében, amely megvonja a struktúrás alapokhoz való hozzáférést. Szerintem Na ez nagyon nem produktív, és azt gondolom, hogy a strukturális alapok a foglalkoztatáshoz összefüggő strukturális alapokat be kell illeszteni ezekbe a szankciókba. A szankcionálási rendszer különbséget kell tennie az olyan alapok között, amelyek a nemzeti költségvetéshez kapcsolódnak, és azon célok között, amelyet az egyes eh, munkavállalókat és eh, állampolgárokat célozza meg. Ezt az elképzelést eh, ki kéne dolgozni. A következtetés, és nagyon várom a véleményről folytatott vitát, az a következtetés, hogy próbáljunk minél több ötletet összegyűjteni a szankciókra egy módosítás formájában. Köszönöm szépen. Monsieur Szerkász, puis Monsieur Szerkász úr, és utána konferáti Köszönöm, elnök asszony. A szocialista árnyék előadó Rapti asszony nemzeti okok miatt ő most Görögországban van, de adott valamit, nekem fel kell olvasnunk. Azt mondja, hogy nagyon sajnálja, hogy nem jöhetett el, szeretett volna Eh, David Kasszával személyesen találkozni, amely jó alapja a vitának. Nagyon örül annak, amit eh, Kassa úr belefoglalt a munkájába. Lehet, hogy benyújtunk néhány módosítást annak érdekében, hogy a következőket megtámogassuk. A jobb koordináció, a nemzeti konvergencia tervek és az Európa 2020-as stratégia között. Ki kell tölteni a rést a stabilitás és növekedési paktumben oly módon, hogy foglalkoztatási célokat tűzünk ki, ahogy Kassa úr is mondta és szeretnénk ezt elismételni. Beszélnünk kell az Epsco tanács fontosságáról, ami az ECOFIN és a koordináció fontosságát illeti valamint azt kell megvizsgálnunk, hogy itt ezen a ponton felhasználhatjuk a Lisszaboni szociális záradékot a szociális partnerekkel tekintetben, hiszen ők részét képezik azon garanciáknak, hogy a foglalkoztatás áll a középpontjában az európai szakpolitikáknak. Tudom, hogy 2400 leütésben ezt nem lehet mind elmondani. Koferáti úr következik, majd Grüni asszony. Um, brevemente eh, l'impianto delle proposte. Nagyon röviden. A javaslat fő irányvonala lehet, hogy jó, hiszen tartalmazza a fő prioritásokat, amelyeket tárgyalni kell. Ezért nagyon fontosnak tartom a 7-es és 8-as pontokat, mert eh, ezek új tartalmat fűznek hozzá az elhangzottakhoz, amelyet majd megvitatunk a vita során is, és a módosítások révén ezeket a különböző aspektusokat belefoglalhatjuk oly módon, hogy nem kell megvált, megváltoztatni a stabilitási paktumot. És ez majd bátorítja a beruházásokat, és E, ellen, e, és ellen dolgozik a válságnak, amely egy jó dolog. Van még e, egy kérdés, amely nagyon fontos, az újraelosztása, a jövedelmek újraelosztása, elosztása, amelyek össze kell kapcsolni a, a célokkal is. megörül. Húsz évvel ezelőtt fehér könyvet alkottunk azért, hogy próbáljuk meg rávenni a vállalatokat arra, hogy közép és hosszú távú intézkedéseket hozzanak annak, de úgy, hogy ne járjon ez a vállalatok versenyképességének csökkentésével. Nagyon fontos küldetése ez a vállalatoknak. Most azt kell megvizsgálnunk, hogy hogy, tudjuk a hasonló, hogy tudunk hasonló megközelítés javaslattá formálni. Hiszen ez egy újító megközelítés lenne. Grüni asszony, majd Harkin asszony következik. Köszönöm, elnök asszony. Nem fogok sok időt igénybe venni. Először is gratulálni szeretnék a véleménytervezethez Dávidnak, ami nagyon ö, tömör a hetes pontra szeretnék visszatérni. Ez szankción, ez a strukturális alapokról szól, meglepő számomra. Szerintem ez a szankció bizonyos európaiaknak akadályt jelentene abban, hogy a számukra szükséges képzésben részt vegyenek, pedig szerintem ez nagyon fontos lenne. A jelentés tervezetében, amikor az adócsalásra utal, akkor sose beszélünk a szociális csalásról. Azt szeretném megtudni, hogy lehetne módosítani a szöveget ebbe az irányba, hiszen a, család, a, a szociális csalás az azt jelenti, hogy valaki több segélytámogatást kap, és ez elvonja a támogatást azoktól, akiknek arra valóban szüksége lenne. Szerintem erre a témára nagyon érdemes lenne utalni. A harmas pont pedig a nyugdíjak a nyugdíjrendszerek és egészségügyi rendszerek. Itt szeretnék egy általános utalást a szociális védelemre. Ennyi. Köszönöm. Nagyszerű. Akkor a módosító indítványokat is várjuk majd erre vonatkozólag. Nekem öt megfigyelés, megállapításom lenne. Ja nem, a Harkin asszony elfelejtettem elnézést. Hogyan is tehette elnök asszony? Nagyon rövid leszek. Azt hiszem, hogy a, a reformokkal és szankciókkal reagáltunk a gazdasági válságra. Nagyon örülök, hogy a jelentéstevő beszél arról, hogy akkor, amikor csak strukturális reformokat alkalmaztak az államok, a tagállamok, akkor a szociális védelem, a nyugdíjrendszer és egyéb területekre is oda kellett volna figyelni. Nagyon is egyetértek a szankcionálási rendszerre vonatkozó véleményével, bár nem tudom, hogy ez megfelelő megoldása, hiszen végső soron az állampolgárokat fogjuk szankcionálni. A, a, például a globalizációs kiigazítási alappal is azokat büntetjük, akik az egyik tagállamban elveszítik az állásukat, miközben támogatjuk azokat, akik máshol. Tehát ennyi lett volna. Köszönöm. Elnök. Szeretnék akkor rátérni arra a pontra, amire, amivel kapcsolatban megjegyzésem lenne. A szankciók rendszere. Már több kolléga is felvetette. Azt hiszem, hogy itt a megfogalmazáson kellene kicsit változtatni, hiszen itt csak az Európai Szociális Alapot érintő szankciókról beszélünk. Persze, ezt többféleképpen lehet értelmezni. De én nagyon határozottan azt szeretném elmondani, hogy a szavazási jog visszavonása egy több vagy hosszabb vagy rövidebb időszak alatt lenne az az elv, amit az Európai Unió demokratikusan alkalmazhatna. De hát a szankciók alkalmazásának van egy hatáskörbeli probléma, problémája. És persze van az egésznek öm, kockázata is, hiszen hogyha egyik szankciót bevezetjük, akkor be kell vezetnünk másfél szankciókat is. Aztán az irányítás eszközeivel kapcsolatban közös ülésekre van szükségünk az EBSCO-val és az ECOFIN-nal azért, mert néha szükségünk van arra, hogy ezzel a, ez a két tanács összeüljön, és együtt beszéljen meg dolgokat. Aztán a rendetlensége, a rend hiányával kapcsolatban a költségvetés konszolidálása nem szabad, hogy a szociális védelem és a, a közszolgáltatások kárára történjen meg. Pedig 15%-kal a döntés alapján csökkentik a közfunkciókat betöltők fizetését. Hát valamilyen társadalmi egyensúlyt kell elérni, legalábbis figyelembe venni véleményem szerint. Itt egy olyan kihívásról van szó, amiért érdemes küzdeni. Aztán a hosszú távú beruházási stratégiák, amelyeket egy 2020-as európai stratégiával, koherenciában lehetne megvalósítani a Lisszaboni szerződés is módosítja a helyzetet. Nem szabad, hogy csak egy kilences cikk legyen az, ami kimondja, hogy hatástanulmányra van szükség. Ki kell mondanunk azt, hogy a hosszú távú beruházások esetében erre bizony szükség van a foglalkoztatási szempontból is. És amit Koferáti úr mondott, arra is visszautalnék. Eszembe jutott, amit Jacques Delors mondott. Ő azt mondta, hogy a kritériumokat is változtatnunk kell, nem csak a, amikor vi... tehát, amikor a költségvetés konszolidálásáról van szó, az államadóság csökkentéséről, akkor a mutatókat persze vizsgálnunk kell, de nem csak a gazdasági mutatókat, hanem a foglalkoztatási, a, a munkanélküliségi mutatókat, stb. Hiszen ettől lesz jó a gazdaság irányítás. És végül a különböző versenyképességi szinte az Európai Uniós tagállamok között. hát igen, ez valóság. A mi szakbizottságunknak is ki kell erre térnie, hiszen ez a, persze a gazdasági szakbizottság fő témája, de hogyha a gazdaságok között túl nagy a versenyképességi különbség, az azt jelenti, hogy a szociális modelljük sem tud egyformán fejlődni. És ezt persze mi nem szeretnénk. Ezért kell ebbe a véleménybe talán ezt is belefoglalni, amennyiben lehetséges. Hogyha nincs e felszólási kérelem, akkor a jelentéstevő kapja meg a szót, és lezárjuk a vitát. Öné a szó. Yes, no, nothing else to add. Köszönöm szépen. Elnök hogy nincs hozzátenni valóm. Hallottam a kollégák javaslatait, amit, amiket majd a saját módosító együtt megpróbálok megfogalmazni. Ha jól emlékszem, körülbelül 7 módosító ö, indítványon van már, úgyhogy bár holnap dél a határidő, megpróbálom ezeket az elképzeléseket ö, megfogalmazni. Köszönöm szépen. Elnök, köszönöm szépen az előadónak, köszönöm mindenkinek a hozzászólását, ö, a segítségét, ö, sikerült. Ö, befejezzünk az ülést időben, és biztos vagyok benne, hogy az éjszaka folyamán nagyon jó módosít indítványokat sikerül majd megfogalmazni. Mindenkinek nagyon kellemes estét kívánok. Köszönöm.